Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. Mindenkit szeretettel üdvözlök a szakbizottság ülésén. Az egyes napirendi pontban a napirend elfogadása a napirendi pont. Módosítási kérelmeket nyújtottak be a 12. és a 13. pont kapcsán Können Sie bitte die Lautsprecher sonst... Kérem, hogy kapcsolja ki a többi, kérem, mondja az elnök, mondja a tolmács, kérem tehát, hogy kapcsolja ki a mikrofonjaikat, tehát elfogadjuk a napirendet, és itt a 12-es és a 13-as napirendi pontos módosításokat nyújtottak be. Azt kérték, hogy a szavazáskor holnap ezekről szavazzunk először, ez az egyrészt a Schnellhardt jelentés, és a másik. Rendben van, két csinálhat jelentés, akkor ennek szellemében elfogadtuk a napi rendet. A nyelvi kiosztás, a bevett nyelvi kiosztás még horvátul is van tolmácsolás. Észt, máltai és horvát. Nem, észt és máltai tolmácsolás nincs, cserébe viszont van horvát tolmácsolás. November 12-én, jövő hétfőn egy extra szakbizottsági ülést tartunk az ETS Backloaded címmel. A bizottság ezen javaslatáról vitát nyitunk, a biztosok, a szakértők is jelen lesznek, akikkel elegendő idő áll majd rendelkezésünkre, hogy háromtól fél hétig az ETS, tehát a kibocsátás kereskedelmi rendszer újra töltve című dokumentumot megvitatjuk. Jövő hét kedden, november 13-án pedig egy meghallgatást tartunk. John Daly utódjának jelöltjét halljuk, hallgatjuk meg, még nem tudjuk melyik teremben, de hamarosan megtudjuk ezt is. Ez a meghallgatás erre a meghallgatásra is 15-től 18.30-ig kerül sor. Harmadik bejelentés. A polgári védelmi mechanizmussal kapcsolatban egy workshopot tartunk, november 15-én 9.30-kor kerül ez megrendezésre, kávét kérek, mondja az elnök, mégpedig az ASP 5E2-es teremben, és a, a gépjárművekből eredő széndiokszid kibocsátásokról november 26-án az ASP 5G3 a teremben 3-tól fél hétig workshopot fogunk tartani. Ezek lettek volna a bejelenteni valóim. A szeptember 6 illetve a szeptember 19 és 20 jegyzőkönyveket mindenki ismeri, és ezzel tovább lépünk a negyedik napirendi pontra, ez pedig a harmadik alelnök megválasztása. És itt Péter Léze kéri a szót, és meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A tisztújításkor, amikor az elnök urat megválasztottuk, a törvényhozási ciklus felénél. Ugye három alelnököt választottunk, és Jutta Haug arra utalt, hogy a következő alkalommal, amikor az elnökség megint változik, az elnökség összetétele megint változik, akkor egy nőt kellene alelnöknek választani. Áder János, ahogy tudják, Magyar, Magyarország elnöke lett, és egy néppárti pozíció ezzel megüresedett itt a szakbizottságban. A nemzeti delegációk egyeztetést kezdtek, és arról tájékoztathatom önöket, hogy sikerült egy nagyon jól, egy nagyon jó képesítéssel rendelkező nőt, Krista Klász képviselőnőt jelölni 94 óta dolgozik itt a szakbizottságban, és nagyon fontos jelentéseket írt gyomírtókról, növényvédőszerekről például, és nagyon fontos kérdésekben készített jelentéseket. Nyilván ezzel Jutta Haug is egyetért, hogy és megfelelünk annak a kívánalomnak, amit ő fogalmazott meg, hogy nőt válasszunk alelnöknek, a néppárt részéről, tehát Krista Klaszt jelölném. Köszönöm, mondja az elnök. Nézem, nézem, hogy szeretne valaki még hozzászólni, úgy látom, hogy nem, akkor a következő az eljárás. Mivel csak egy jelöltünk van, ezért közfekjártással választjuk meg őt. Aki úgy egyetért ezzel a jelöléssel, kérem, erről tegyen tanúbizonyságot. Köszönöm szépen, akkor ezzel meg is választottuk Krista Klánzt. Kérem, hogy foglaljon helyet itt mellettem az elnökségi pult előtt. Gratulálok önnek Gratulálok önnek az egész szakbizottság nevében. A névtábláját már ide ki is tettük. So, ich bin froh, jetzt sind wir wieder vollständig hier im Präsidium und jetzt können wir durchstarten. Akkor ezzel a, az összes alelnöki helyet betöltöttük, és ezzel még színesebb lett az elnökség. Kukovics asszony szeretne hozzászólni, tessék, megadom a szót. Oprostite, predsednik. Köszönöm szépen, elnézést kérek. A informirati. El, em, tájékoztatni szeretnék mindenkit. a következő dologról. Tehát a szakbizottságot szeretném tájékoztatni egy szlovéniai katasztrófáról. Minden folyó, minden szlovén folyó áradásnak indult, az emberek szenvednek, nagyon nagy katasztrófa történt, nagyon nagy áradás, nagyon sok házat, magánházat és vállalkozást, épp középületet és középületet is érintett ez a ez az áradás. A szakbizottsági tagként egyszerűen tájékoztatni szeretnék mindenkit erről. Meg vagyok győződve róla, hogy a jövőben egy körül szolidaritást mutat majd a szakbizottság. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm szépen a tájékoztatást, és természetesen a szolidaritásunkról teszünk tanúbizonyságot, és reményünknek adunk hangot, hogy további károkozás és kár nélkül lecseng ez az árvíz ötös napi rendi pont következik, a vízpolitika terén elsőbbségének minősülő, minősülő anyagok. Ehhez már volt egy vita, erről a témáról már volt egy vita, Richard Zéber a jelentéstevőnk, egy széles körben lefolytatott vita eh, vitára került erre sor, az NV főigazga, eh, főigazgatóság és a SZANKÓ, tehát az egészségügyi főigazgatóság és e, e, itt volt, de most nem, a mostani, e, jelen, mostani vitán nem tudnak részt venni, mert a DJ Szankónak a képviselője Aténban rekett a, a repülőtéren. Most először is megadnám a szót a jelentéstevőnek, Richard Zébernek. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Krista Klásznak. Nagyon örülök annak, hogy egy nő is ül az alelnökök között ez már tényleg nagyon fontos és szükséges volt. Másodszor Kukovics asszonynak szeretném, a, szeretném elmondani, hogy együtt érzek Szlovéniával európai szinten az árvizekről szóló irányelvet sikerült elfogadni, ennek én voltam a jelentéstevője. Nos, azonban egyértelmű, hogy egyre több ilyen katasztrófára kerül sor, és ezért elengedhetetlen, hogy a vízpolitika terén együttműködjünk, ami a, jelen, együttműködjünk, ami a jelentésemet illeti, a módosító javaslatok leadásának határidejét meghatároztuk, nagyon sok módosítás született, most egy újabb vita, vitára kerül sor, Eredetileg azért terveztük ezt a vitát, hogy még további különböző véleményeket meghallgassunk, és a szakértőkkel egyeztessünk, azonban Dagmar Rothberend javaslatára meghívtuk az egészségügyi főigazgatóságot, azonban ők nem, nem tudtak eljönni, és szakértők is, csak hát nem minden szakértő tudott eljönni, akit meghívtunk, és az elnökség sem teljes számú. Nem az, mindazonáltal nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát, és igyekszünk objektív vitát folytatni a témával kapcsolatban tanulmányok segítségével is és megnézni, hogy hol vannak a legfontosabb pontok. Az Európai Bizottság a vízkeretirányelv alapján köteles kiegészíteni az elsőbségének minősülő anyagok listáját. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy itt elsősorban nem az emberi egészségről és ivóvízről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy az európai vizek, mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek jó vegyi állapotban legyenek. 2015-re elérjük ezeknek a kifogástalan vegyi állapotát. Ez eddigi 33 anyag listája kiegészült még 15 anyaggal. Az Európai Bizottság egy hosszadalmas, tudományos folyamatot indított, tagállami szakértők, illetve érdekelt fel felek vettek ebben a részt, ennek a listának a kialakításában, ők ajánlották vagy javasolták ezeknek az anyagoknak a felvételét. Most egy olyan javaslatot sikerült kidolgozni, amely többé-kevésbé tudományos alapokra van, amelyet, amelyet többé-kevésbé tudományos alapokra helyeztünk. Most a jelenlegi tudásunk birtokában kell dönteni. A probléma továbbra is az, hogy a három javasolt gyógyszerrel mit csináljunk. Ezek, ezeknek a gyógyászati anyagoknak a jelenléte, főleg a víz, az ivóvízben jelent nyilván problémát. Itt is erről is készültek már tudományos tanulmányok, és ezen három javasolt gyógyanyaggal kapcsolatban kellene küszöbértékeket meghatározni. Ez bizonyos költségekkel is együtt jár ezeknek a kezelése. Az Európai Bizottság javaslatával kapcsolatban lenne itt kritikám, ugyanis a végrehajtás költségeivel kapcsolatban és a végre nem hajtás költségeivel kapcsolatban az Európai Bizottság javaslata, ezt, ezt ugye a, ezt a becslést a, a, a szerződés 191-es cikke szerint meg kell, el kell végezni. Nos, tehát ehhez az Európai Bizottság javaslata nem tartalmaz elegendő információt. Tehát a költségkérdés kérdés körül forog itt a legfontosabb pont, a, és ezen három anyaggal kapcsolatban, azonban a többi anyaggal kapcsolatban nincsenek problémák. Megpróbáltunk eredményre jutni, ami az adatokat illeti. Van egy svéd javaslat ezzel kapcsolatban, amely évente személyenként 17 és 19 euró között becsüli meg a végrehajtási költségeket. Itt tehát három gyógyszeripari vonatkozású anyagról van szó, amelyek a legfontosabbak, de nem csak ezekről, hanem másokról is, de három kifejezetten fontos gyógyszeripari vonatkozású anyagról van szó, amelyek nem juthatnak be a vízbe. a jövő az bizonyos szűrőknek a, az alkalmazása, amelyek megakadályozzák ezen gyógyszeripari vonatkozású anyagok vízbe való e, jutását. E, itt e, bizonyos hormonokról van szó, illetve gyulladásgátlókról, és endokrin rendszert károsító tulajdonsággal rendelkező gyógyszeripari vonatkozású anyagokról. legkorábban 2027-re teljesülnek ezek az úgynevezett EQS-ek. A tanács a következő problémával küzd, az a tagállamok többsége ellenzi ezeknek az anyagoknak a bevonását, a listára való felvételét. Itt az Egyesült, az Egyesült Királyság képviselője nagyon vehemensen ellenzi ezt. Egy pontot még felvetettünk azzal kapcsolatban, hogy több, anyag, több adatot kellene gyűjteni a listán szereplő anyagokkal kapcsolatban. Itt semmi módosítást vagy nagy módosítást nem terveztem, ez egy kötelező érvényű lista, amelyek, az amelyen rendelkező, vagy az amelyen szereplő anyagokkal kapcsolatban további adatokat kell gyűjteni. Három évente ellenőrzik azt, hogy hogy, ezek a, hogy a vízben az ezen anyagoknak a koncentráció, koncentrációja hogyan alakul. A tagállamokról levettük a terhet ezzel, mert az európai szinten valósul meg, sokan féltek a tagállamokban attól, hogy a költségek rájuk hárolnak. A további pont, ami politikailag érdekes, az úgynevezett crosslinkek, olyan anyagokról van szó, amelyeket, amelyek legálisan szerepelnek a piacon, és amelyekre vonatkoznak bizonyos európai jogszabályok, lehetnek ezek növényvédőszerek, a által szabályozott anyagok, tehát az Európai Bizottság most egy formálos, formális európai szintű engedélyezés és a vízben felmerülő problémák közötti közvetlen kapcsolat felállításán dolgozik. Egy különböző gondolat, ötlet merült föl ezzel kapcsolatban. Amit én nem tartok jónak, az, az hogy ha egy anyag egy bizonyos vízben a küszöbő értéket átlépi, akkor azonnal megvonnák az engedélyt. Ez nem lenne jó, ennek azonnali jogi következményei lennek. Erről még nyilván beszélni kellene, de a dolgokat ne keverjük össze. A vízpolitika és az egészségpolitika köz, politikára közvetlenül hat ez a jogszabály. Azt gondolom, hogy itt kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. Ennyiben hagynám, az egész témáról már beszéltünk, ugye, már volt róla egy vita, de a további vitát is szívesen fogadom, és várom a hozzászólásokat. Elnök. Köszönöm szépen, Széber úr. Svéd kollega nincsen itt közöttünk, de svéd tanulmány már elkészült, és mindenki megkapta, és van itt egy Egyesült Királyságbeli képviselő, úgyhogy neki is megadhatom majd a szót. Azelőtt, azonban mielőtt megadom a szót a kollégáknak, az Európai Bizottságra tekintek, Péter Gamertopra, és ő a víz, for, víz tartalékoknak a osztályának a vezetője, megadom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr ezt a lehetőséget, és egy kicsit elmagyarázhatom, hogy mi a helyzet, mi a háttere a javaslatnak. Nagyon, már volt egy vita, úgyhogy rövid leszek. Ennek a javaslatnak a célja az az, hogy a 2008 per 105-ös irányelvet felülvizsgáljuk. Ez bizonyos anyagokra vonatkozik, és környezetvédelmi sztenderdek meghatározására van szükség ezekkel kapcsolatban. Egy Széles körű tudományos folyamatot indítottunk, 15 eh, javaslatot illetve 15 anyagot eh, azonosítottunk eh, abban a javaslatban, amelyet vegyi anyagot, amely most önök megkaptak. Összesen 2000 vegyi anyagról volt szó az eredeti listán, és ezt most leszűkítettük egy szűkebb körre tudományos alapokon. Az Európai Bizottság független tudományos csoportja egészségügyi és környezetvédelmi szempontból megvizsgálta ezeket az anyagokat, és 15 vegyi anyagot választotta ki, mert ezekkel kapcsolatban bizonyítékokat találtak arra, hogy ezen anyagok bizonyos koncentráció, ezen anyagok koncentrációja magasabb, mint ami az megengedhető, mint ami ez biztonságos. Nos, ezeket a témákat fel kell vetnünk, nem szabad ezeket szőnyeg alá söpörni, hogyha olyan anyagokat találunk a környezetben, amelyek aggodalomra adnak okot, olyan koncentrációban, amelyek aggodalomra adnak okot, ezt meg kell vitatni. Zéber úrnak egy, javasoltunk egy úgynevezett watchlistet, amely olyan anyagokat tartalmazna, amelyek további vizsgálat tárgyát képezhetik a jövőben, illetve olyan anyagokat is, amelyek korábbi, korábban alkalmazott, de, de már forgalomból kivont vegyi anyagok, amelyek azonban még mindig megtalálhatók a környezetben, és ezek bizony olyan anyagok, amelyek aggodalomra adnak okot, és már évek óta a környezetben találhatók, és még évekig ott lesznek, mielőtt teljesen eltűnnek. Ami a költséget, költségeket, illetve, illetve a gyógyszeripari vonatkozású anyagokat, ezek a legfontosabb, ez a két legfontosabb kritikai téma, vagy kritikus téma. Ahogy Zéber úr említette, természetesen a REACH növényvédőszer és gyomírtószer illetve a gyógyszeripari anyagokra vonatkozó jogszabályokkal összekapcsolódik ez a jogszabály. Egyes kérdésekben a tagállamoknak kell dönteniük a menedzsment tervek keretében az meghozandó lépésekről. Ezért az Európai Bizottság részéről költséget megbecsülni nagyon nehéz, ugyanis nem tudjuk, hogy a tagállamok konkrétan milyen intézkedéseket fognak majd eldönteni. Ami a hatástanulmányt illeti, itt olyan információk szerepelnek ebben, a, amelyek a gyógyszeripari vonatkozású anyagokra vonatkoznak, Svájcból és az Egyesült Királyságból kaptunk, illetve Németországból kaptunk bizonyos információkat arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne a szennyvíz ből eltávolítani ezeket az anyagokat. Azonban hát nem tudunk, hozott anyagból dolgozunk, hogy úgy mondjam, amilyen információt kapunk a tagállamoktól, azok alapján tudunk kalkulációt készíteni úgyhogy ez alapján dolgoztunk, illetve az érdekelt felektől kapott az Eurostattól és a a Környezetvédelmi Ügynökségtől kapott adatokból dolgozunk. Természetesen el kell mondanunk, hogy létezik ez a környezetvédelmi probléma. A költségek, amelyeket meghatároztunk, ezek vonatkoznak a megelőzésre is, illetve a megelőzés csökkentheti a költségeket. a hormon anyagokkal kapcsolatban, illetve az antibiotikumokkal kapcsolatban e, ezeknek a koncentrációjára hatást, hatással lesz majd a gyógyszerek felírásának, gyakorlatának megválasztása, megváltoztatása, és illetve az állattartási intézkedések, valamint a fogamzásgátló gyógyszerek használata. Ami a megelőzést illeti, ez csökkenteni fogja azoknak a helyeknek a számát, ahol további kezelésre van szükség. Ez a probléma azért növekszik, mert demográfiai átalakuláson megy át Európa, illetve a gazdasági tevékenységek is módosulnak a tagállamokban. Ezek nagyon fontos faktorok, és ezek alapján kell eldönteni azt, hogy hol van szükség további kezelésre. A vizsgálataink azt mutatják, hogy nem szükséges minden szektorban, minden helyen, minden ágazatban a további kezelés. Ahol, csak, ahol lehet, ott, ott, ott meg kell szüntetni azokat a faktorokat, amelyek a további kezeléshez vezetnek. Emellett európai innovációs partnerséget indítottunk a víz témájában és a célkitűzés az az, hogy hozzájáruljunk a munkahelyteremtéshez, illetve megoldások kereséséhez az ilyen problémák esetében, mint például a szennyvízkezelés, ez az egyik prioritásos probléma. Azt reméljük, hogy az innovációs partnerség keretében sikerül majd megoldásokat találni. Olyan területen dolgozunk ugyanis, eh, amelyben nem vagyunk túlságosan tapasztalatok, tapasztaltak, és itt az eh, technológiai fejlődés nagyon sok változást hoz. A víz keretirányelv a tagállamoknak elég rugalmasságot biztosít, és olyan lehetőséget is ad számukra, hogy elhalasszák az intézkedések meghozatalatát, és, és olyan döntéseket hoz, és döntéseket hozzanak azokban az esetekben, hogyha a költségek nem arányosak. A tagállamok tehát választhatnak, választhatnak az intézkedések közül csökkenthetik a költségeket azáltal, hogyha kivételt állapítanak meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök a bizottság képviselőjének, és most Péter Lise, eh, előtt még Kitonacis kollégának adom meg a szót. This is not... Köszönöm szépen. Most nem arról van szó, hogy különböző gyógyszeripari termékeket szeretnénk betiltani, egyáltalán, egyáltalán nem erről van szó. Módosítókat fogunk egyébként beterjeszteni. Arról van szó, hogy hogyan használjuk azokat a gyógyszereket, amikre szükségünk van, ugyanakkor pedig hogyan lehet az ivóvizet védeni. Tehát két közegészségügyi kérdésről van szó, ezt a kettőt kell tudni egyszerre párhuzamosan közöl, kezelni. A költségek pedig nem adóformájában jelentkeznek, hanem beruházás formájában, és a beruházás mindig is gazdasági fejlődéshez vezet. Erre nagy szüksége van Európának, és ez természetesen munkahelyeket is teremt. És erre is szükség van. A tagállamoknak nagyon komoly határidőket kell tudni teljesíteni, elképzelhető, hogy nincsenek fölkészülve. Ahogy azt a bizottság képviselője említette, a víz keretirányelv lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok halasztást kérjenek, abban az esetben, ha nem tudják teljesíteni a eredeti határidőt. Szeretnék egy kérdést feltenni a bizottságnak. Önök mire számítanak? Mi lesz mindennek a hatása a munkahelyen teremtésre? Tehát ugye ez egy ez egy nagyon komoly beruházás, a gazdaság mennyiben fog ebből profitálni? Ezek több célú beruházások? Például, hogyha kiiktatjuk a szennyvízből azt a három gyógyszer származékot, amit említett, akkor vajon annak egyéb haszna is lesz? Tehát akkor más gyógyszerektől, vagy gyógyszeripari termékektől is meg tudunk szabadulni? Van ennek ilyen előremutató hatása is? Köszönöm, elnök, köszönöm, Kriton. Holger Kramer. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a vitát, amelyet itt most lefolytattunk, egyszer már lefolytattuk. Éppen ezért nem is akarom hosszabbra fogni mondandómat, mint amit már egyszer elmondtam állásfoglalásunk, véleményünk nem változott meg. A három pharmaceutical, vagy az or- orvosság tekintetében továbbra is nagyon kritikusan állunk hozzá a tervezethez. Nem kétlem, hogy az Európai Bizottság tudományos munkát végzett, de ennek ellenére egy sor új információval rendelkezünk, tanulmányokkal rendelkezünk, amelyek megkérdőjelezik, hogy a három gyógyszerészeti, gyógyszeripari anyag szerepelhet a prioritási listán. Erről vita van. Márpedig, hogyha valami vitatott, akkor jó környezetpolitikusként igazán fel kell tennünk a kérdést, hogy a vita milyen esetleges kockázatokkal jár. Ezért tehát kérem a jelentéstevőt, hogy igyekezzék egy olyan kompromisszum kidolgozását elfogadni, ezen dolgozni, amely segíti ezen három anyag kapcsán a megállapodást, és az aggájainkat is figyelembe veszi. Nem látok itt voltak éppen a gyógyszer jogszabályokon tól valami nagy különbséget, hiszen voltak éppen ha ezt a három anyagot kártékonynak vagy veszélyesnek tartjuk, akkor ezt ki kell szűrni az ivóvízből. Egyébként azt az érvet, hogy itt gazdasági érvről, gazdasági hátrányt okozunk, nem tartom elfogadónak, hiszen tudni, tudnia kell mindenkinek, hogy az ilyesfajta környezeti intézkedések persze kerülnek valamibe, és ilyen módon a nemzetgazdaság forrásait használják fel, de azt mondani, hogy ezzel támogatnánk a gazdaságot, első körben mindenképpen téves, hiszen ez kerül valamiben. Látjuk, hogy nagy vita van, és ezt el kell fogadni, mint tényt, és ezért a, olyan eredményre kellene jutnunk, hogy ezeket az anyagokat ne teljesen húzzuk ki a listáról, hanem valamilyen más jelentőséggel lássuk el őket, nyomon kövessük a felhasználásokat, a megjelenésüket. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni, hogy a víz keret jogszabály olyan igényes már most is, erről beszélt egyébként a jelentéstevő is, hogy még Európa gazdag államaiban is nagyon nehéz a magas minőségi normáknak megfelelni, éppen ezért ezért óvatosnak kell lenni, hogy ne legyünk túlzóak a szabályozásunkban, és a költség-haszon szempontokat is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Köszönöm Holger Kramer. Valóban úgy áll a dolog, hogy a környezet védelme kerül valamibe, de ugyanakkor a rossz környezeti helyzet pedig az emberek egészségébe kerül. Karl Schlüter a következő. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon szomorú, hogy a svédek már nem tudnak itt lenni, és nem tudják a jelentést bemutatni, de remélem, hogy elolvassák ezt a jelentést. Úgy hiszem, hogy amikor vegyészmérnöknek tanultam, erre jól emlékszem, akkor vízfeldolgozó, víz tisztító berendezésekről is tanultunk. A mi országunkban sok víztisztító előregedett, és azon gondolkozunk, hogy hogyan kell ezeket felújítani. Márpedig, hogyha a jelen problémát meg akarjuk oldani, akkor Európa előtt olyan hatalmas költségek tornyosulnak majd, hogy nem fogjuk tudni megoldani a problémát. Tehát úgy gondolom, hogy gazdasági őrültség volna, hogyha nem igyekeznénk a forrásnál megakadályozni a kibocsátás magást, ez a gazdasági alternatíva. Az a tény, hogy már most is minőségi normákkal rendelkezünk, sokkal, de sokkal jobb helyzetet teremt, mint a watch and see megközelítés, mármint hogy hátradőlünk és nézzük, hogy mi történik mert hogyha csak hátradőlünk és várjuk az eredményeket, akkor sokkal több pénzt kell majd a, felújítá, a víztisztítók felújítására fordítani. Egy olyan helyzetben vagyunk, ahol a leggazdaságosabb megoldás egyben a legkörnyezetbarátabb megoldás is. Ugyanakkor, amit Zéber kollega említette, nagyon fontos, hogy itt más-más irányelvekkel kereszt kapcsolat áll fenn. Van, aki azt mondja módosítójában, hogy ez a rendelet tervezet nem szabad, hogy más ágazati rendelekeket befolyásoljon. De van egy másik megközelítés is, mégpedig az, hogyha az ágazat specifikus rendeletben, rendeletek megtárgyalásakor nem merült fel egy probléma, amely a jelen rendelet tárgyalásakor felmerült, akkor ennek legyen kihatása azokra. Most ugye Rics rendeletre, a peszticid és a biocid rendeletre gondolok. És a 83-tól 87-esig terjedő módosító indítványok, melyeket én jegyzek, épp ezt a célt szolgálják. Tudom, hogy nem a legkönnyebb ezeket elolvasni és megérteni, de hogyha igazán elgondolkoznak rajta, hogy mit is jelent ez, akkor talán világosan láthatják, hogy ezen módosítók jelentősége abban áll, hogy a mi jelen rendeletünk, illetve ez a jelen rendelet crosslink kereszt kapcsolattal kihasson a már meglévő jogszabályokra is, és ilyen módon a teljes ágazatot befolyásolja. Voltak éppen a legnagyobb vita továbbra is a farmaceutikus vagy gyógyszerészeti anyagok kérdése jelenti. Nos, ezek közül az egyik legalábbis több tagállamban, ugye a biklopfenák, a diklofenák anyag OTC, vagy nem, nem receptköteles, nem vényköteles gyógyszer. Ebből 25 mg ugye a határérték, de hogyha mondjuk egy krémet használ valaki, akkor nem tudjuk, hogy mennyi krémet ken fenn egy anyag, tehát nem tudjuk, hogyha OTC vagy over the counter kerül kiadásra, vényi nélkül kerül kiadásra ez a gyógyszer, mennyit használnak fel belőle, már pedig az OTC gyógyszereket reklámozni is lehet. És ilyen módon, hogyha listára vesszük föl ezt a hatóanyagot, akkor a reklámot is megakadályozok, ahogyan Kramer kollega mondta, a gazdasági forrásainkat jól fel kell használni, és hogyha egy káros anyagot reklámozunk, akkor ennek semmilyen gazdasági eredménye nincsen. Tehát mindenképpen meg kell akadályoznunk, hogy egy olyan hatóanyagot reklámozzanak, amelynek az alkalmazását korlátozni akarjuk. Éppen ezért célszerű volna mindezt vénykötelesi, ezt az anyagot vénykötelesíteni. Végezetül pedig én az ibuprofein felvételére tettem javaslatot, nem minőségi oknál fogva, hanem azért, mert a bizottság javaslatában ez már szerepelt a listán, aztán kihúzták. Tehát úgy gondolom, hogy ezt érdemes volna felvenni ismét a listára. Amellett vagyok tehát, hogy minőségi normáknál megtartsuk ezeket a gyógyszerészeti hatóanyagokat, gyógyszeripari vonatkozású anyagokat, azt hiszem, hogy gazdaságilag is és környezetvédelem szempontjából is az volna helyes, hogyha minél hamarabb választ adnánk a problémára, ez pedig azt jelenteni, hogy a minőségi normáknál tartsuk meg ezeket a hatóanyagokat. Köszönöm. Köszönöm. Göring asszony. Köszönöm. Egy kicsit máshogy látom ezt a dolgot. Örülök azoknak a módosításoknak, amelynek az a célja, hogy törőjük bizonyos gyógyászati termékeket. Nos, szerintem a bizottság hatásvizsgálata egész egyszerűen nem megfelelően foglalkozik a kérdéssel, tehát nem egyértelmű ebből, hogy milyen, milyen haszna lenne az egész rendeletnek nincs megfelelő bizonyíték arra, hogy hogyha nincs bizony, megfelelő bizonyíték arra, hogy valami miért kerüljön föl a listára, akkor egész egyszerűen nem kell rá fölvenni. Nagyon fontos az, hogy megfelelő adatot gyűjtsünk össze, hogyha nincs megfelelő tudományos bizonyíték, akkor nem szabad a listára fölvenni egy anyagot. Hogyha nem így járunk el, akkor az egész prioritási folyamat hitelességét elveszíthetjük Tudjuk, hogy a szennyvíz kezelés hihetetlen költségekkel jár majd, ezt ne felejtsük el. Ahogy kicsit késtem, de azt hiszem már erről beszéltünk most is. 27 milliárdos költs- eurós költségről beszéltünk, ezt nyilván majd a fogyasztóra fogják hárítani, és azt gondolom, hogy ehhez ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha a szennyvíztisztító cégek nagyon komoly fejlesztéseket tesznek majd. Schlüter úr a gazdasági célszerűségről beszélt, a diklofenát kérdése, illetve a vényköteles gyógyszerek kérdése. Nos, hát erről nincsen, nem volt még semmiféle tanulmány, tehát semmiféle tan- tudományos alapja nincsenek ez csupán egy vélemény, de ne felejtsük el, hogy ez csupán egy vélemény, annak nyilván semmi értelmi, értelme, hogy az emberek azért menjenek el az orvoshoz, hogy felírassanak egy olyan gyógyszert, amit egyébként is meg tudnának vásárolni a gyógyszertárban. Nos, nagyon fontos az is, hogy ha már van ágazati, vannak ágazati rendelkezések egy területen, akkor azt arra azokra ne legyen negatív hatása lesz. Aztán nagyon fontos az is, hogy egyértelműek legyenek a szabályaink, világos legyen, ne legyenek átfedések. Ott van ez a bizonyos watchlist, szerintem mindenképpen átmeneti jellegűnek kellenek lennie, nagyon fontos, hogy lehessen arra egy módot találni, hogy valami lekerüljön a listáról, tehát hogyha valami fölkerül a listára, akkor az ne legyen végleges, illetve nagyon fontos az is, hogy, fontos, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a lista alakulását. Tehát ez is hozzájárul a prioritási folyamathoz. Nyilván fel is kerülhetnek erre a listára anyagok, Én úgy gondolom, hogy megfelelően kéne minden egyes anyag, anyaggal bánni, objektív kritériumok alapján, ne csupán bővítsük a listát, egyre több dolgot soroljunk fel. Megfontoltan kell ezt tenni. Hogyha nincs meg az egyértelmű objektív kritérium lista, akkor magának a listának sem, sincs túl sok eredménye. Aztán a prioritási listára bizonyos kollégák számos más anyagot szeretnének még föltenni, hát ide, erre ugyanez azért vonatkozik. Azt hiszem, hogy az eredeti álláspontunkhoz képest nem nagyon mozdultunk előre, bizonyos módosítók érkeztek, de szerintem ez nem igazán, ezek nem igazán gazdagították a vitát, jó lenne, hogyha egy kicsit tisztulna immár a kép. Köszönöm. Köszönöm szépen most a jelentéstevők és árnyék jelentéstevők felszólamoltak, és megadom a többi kollégának a szót, de kérem, hogy mindenki fogja magát rövidre, máskülönben teljesen kifogyunk az idő, kifutunk az időből. Péter Lízem, köszönöm elnök úr! Richard Zébernek még egyszer gratulálni szeretnék a munkájához, a dokumentumhoz, és támogatni is szeretném. Amit Kriton Arsenis mondott, az igaz, a környezetvédelem munkahelyeket teremthet, de nem mindig teremt. Itt pedig egy olyan dilemmával állunk szemben, hogy egy harmadik tiszt, víztisztítási fokozat növeli az energia felhasználást és a költségeket, összevetve más intézkedésekkel, amelyek általában napirendünkön vannak, amelyek a környezetet szolgálják, másrészt pedig az energiatakarékosság ügyét is előbbre viszik. A PFOA és a PFOS ezeket általában PFT-nek nevezik, ezekkel az anyagokkal foglalkoztam a választókörzetemben, hiszen nagy botrány volt nálunk is. Ezeket az anyagokat Európában most teljesen betiltották. A második részre egy REACH eljárás vonatkozik, és az ivóvízre határértékeket határoztunk meg, amelyek az emberi egészséget kell, hogy szolgálják. És mint hogy ezzel a kérdéssel kellett, hogy foglalkozzam, mert ugye mondom, a választókörületemben probléma merült fel ezzel, és megnéztem az értékeket, és a bizottság által a szennyvízre előírt öm, érték 230-szor szigorúbb, mint az ivóvízre előírt érték. Úgy gondolom, hogy a bizottság ezen a területen a bizottság ceruzája túlontúl -túl vastagon fogott ezen a területen. Ezért tehát egyetértek azzal, hogy az anyagot előbb a watchlistre vegyük, és hogyha határértékekről beszélünk, akkor vegyük figyelembe azt, hogyha a tudom, tudósok azt mondják, hogy az ivóvízben ez a szint nem káros, akkor nem lehet káros a szennyvízben sem. Végezetül pedig a gyógyszeripari vonatkozású anyagokról A ciklofenák alternatívák nem mindig sokkal jobbak, Karl Schlüter. Van egy anyag, a Viox, melyet néhány éve vezettek ki a piacról, az akoxia, meg a celebrex pedig továbbra is a piacon vannak, de súlyos mellékhatásokkal járnak. Tehát egy egyoldalú koncepcióval, hogyha diklofenákot öm, megtámadjuk, nem hiszem, hogy egészségpolitikai szempontból helyes. Ezért úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatát még egyszer át kell ebből a szempontból is tanulmányozni. Klász képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak a támogatását, és remélem, hogy a támogatás fennmarad. De visszatérek a témára. Egyetértek Richard Zéberrel arról, hogy a watchlistet állítsuk föl de mind a bizottság által javasolt lista, mind a watchlist tekintetében nagyon nagy felelősséggel kell eljárnunk, hiszen bármelyik listán szerepel egy anyag, kvázi már stigmatizáltá válik ezáltal. És ezzel voltak éppen ezeket az anyagokat előzetesen büntetjük. Márpedig ahhoz, hogy büntessük az anyag felhasználását, tudományos bizonyítékokra van szükség. Ezen felül azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mind különbözők vagyunk, vannak olyan anyagok, természetben előforduló anyagok, hormonok, fémek, amelyek a természetes vizekben is szerepelnek, és ezek is szerepelnek itt a listán. A bizottság megítélésem szerint nem válaszolta meg megnyugtatóan, hogy ezen környezetvédelmi normákat hogyan lehet tévedhetetlenül meghatározni. Persze, az egyes tagállamok játéktérrel is rendelkeznek, hogy az egyes rendeleteket és irányelveket összeegyeztessék, másrészt pedig itt kiskapuk is megnyílhatnak a nemzeti vagy a regionális szabályozók számára. Összességében tehát még hiányzik nekem az a módszer amelyen megnyugtatóan lehetne eh, felsorolni ezeket az anyagokat. A víz nagyon fontos, erről beszélni se kell, éppen ezért megfelelő tudományos bizonyítékkal kell ellátnunk az érveinket. Köszönöm, Dagmar Ruth Berend. Az egyetlen dolog, amiben egyetértünk, azt gondolom, az az, hogy a víz legyen tiszta. Azt gondolom, hogy tényleg ez az egyetlen, amiben könnyen megegyezhetünk. Az összes többi pontot illetően, amelyeket ö, kollégák felvetettek, és Péter Gametov is említett, felmerül bennem a kérdés, hogy hol élünk? Természetesen sok minden helyes azzal kapcsolatban, ami elhangzott, tehát a, a friss és tiszta ivóvízzel kapcsolatban, illetve a szennyvíz tisztítással kapcsolatban. Természetesen ez, ez világos, az end of pipe treatment elengedhetetlen. De Péter, elnézés, de azt gondolni, hogy a gyógyszerfelírások, a gyógyszerfelírások kezelése megfelelő ö, módja en, ennek a problémának a megoldásának, hát ez, ez, ez nagyon, nagyon érdekes. Mit mondunk a nőgyógyászoknak? Hogyan menedzseljék az hormon tartalmú gyógyszerek felírását, fogamzásgátlók felírását, vagy más gyulladásgátlók, vagy endokrin rendszerkárosító károsító anyagok felírását. Hogyan ezt hogyan akarjuk kezelni? Emlékeztetni szeretnék mindenkit a, kö- Kárl a következőre az magától az anyagtól függ, tehát a hatóanyagtól függ az, hogy forgalomba lehet hozni, vagy nem lehet, illetve hogy, hogy fel kell írni, vagy nem kell felírni ezeket a gyógyszereket, és csak akkor, hogyha új tanulmányok léteznek, és és megváltozott az anyagnak az összetétele, akkor lehet változtatni a felírás, a, a mm, forgalmazás módszerén. A diklofenák esetében volt ilyen változás, és valóban a 25 mg-os gyógyszert meg lehet vásárolni felírás nélkül, recept nélkül, a többi pedig nem, a többi koncentrációmat nem. Nyilván fejfájásra, százezer gyógyszertárba lehet recept nélkül gyógyszert kapni, ez nem gond. Zéber kollégát kérdezem, és a bizottságot is kérdezem, milyen üzenetet akarunk, akarunk közvetíteni? Teljesen függetlenül, a, teljesen mindegy, hogy watchlistnek hívjuk, vagy elsőbségi anyagnak hívjuk ezeket, ez, ez elnézést, tehát ez mégis a primitív megoldás. Ez semmi más, mint egy fügefalevél, és mi lesz, mi lesz akkor, hogyha watchlistre kerül ez az anyag? Akkor meg, megtiltjuk, és akkor, akkor, akkor bevezetünk egy másik gyógyszert? gyógyszert? Szá, akár száz gyógyszert is mondhatnék, csak úgy itt egy pillanat alatt, amelyek veszélyeztetetnek bizonyulhatnak a kemoterápiában, és más, más kezelések során, és ezek mind-mind vízben oldódó anyagok, mindegy, hogy szájon át vagy intravénásan veszi be az ember, ezek elhagyják, elhagyják a testet, tehát ez kiválasztja az ember, Éppen ezért hatásos a gyógyszer, és ezért tudjuk ezt, elvi, tudunk gyógyszerrel élni, vehetjük be a gyógyszert, mert ez aztán el is hatja a, a szervezetet. Mi az alternatíva? Nincs alternatíva. Két-három pontról beszélünk itt, de valóban az extrém veszélyes anyagokat nevezzék meg. beszéljünk őszintén, mindannyian tudjuk, hogy minden gyógyszer méreg, az összes gyógyszer. Olyan méreg, amely segít, gyógyít, de vannak mellékhatásai is. Nincsen olyan gyógyszer, amelynek nincsen mellékhatása, és mellékhatása mindenképpen van a környezetre vonatkozóan. És mi lesz, mi lesz ezekkel a mellékhatásokkal? Most azt gondolni, Egyetértek az EU bizottsággal és a többiekkel, és akik azt mondják, hogy, hogy a költségeket csökkenteni szeretnénk. Persze, ez igaz. De ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minden gyógyszer csomagra, vagy minden gyógyszeres dobozra, most én beütöttem a térdemet, diklofenákot használok, most egy euróval többet fizetek ezért majd, mert, mert, mert ezzel hozzájárulok a víz tisztántartásához, vagy minőségi, minőségének javításához. Nem látok megoldásokat, nem hallok megoldásokat. A kollégák, amit beszélnek, ezek atyáskodó megoldások, arrogáns megoldások. Itt eldönteni, hogy az emberek az emberek mit, embereknek mire van szükségük, lehetnek mást is, nem kell esztradiolt ö, ö, használni, lehet más ö, ö, fogamzásgátlót használni, és ezt mi döntjük el itt és most, ez nem becsületes, ez nem, ez nem őszinte, nem őszinte azt mondani, hogy tulajdonképpen semmit nem csinálunk, csak ugatunk, nem harapunk. Ez csak egy, ez csak egy elsőbségi anyag, de mi lesz ennek a következte, következménye? Valamiféle következmény, mi, mi a következménye annak, hogyha egy anyag el, elsőbségi anyag? Richard Zéber azt mondja, hogy na hát ezt majd 2026 után megoldjuk. Mi van 2026 után? Hát én nem lehet így politizálni. Mi lesz akkor? Akkor azt mondjuk, hogy már nincsen, nincsen esztradiol tartalmú um, fogamzásgátló? Ahelyett, hogy egy, ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, hogy, hogy, hogy, hogy valóban olyan anyagokat használunk, amelyek károsítják a környezetet. Mi lesz, mi lesz az állattartással? Hát az állatok olyan anyagokat választanak ki, amelyek az ózon rétegre veszélyesek. Most mi lesz? Megtartjuk az állattartást, vagy mit csinálunk? Mi, arról kell, fog, azzal kell foglalkoznunk, hogy, hogy milyen életstílusunk van. Olyan életstílusunk van, amely a környezetet károsítja meg tud, magunk mögött tudjuk hagyni ezt, a, ezt az életstílust? Hát ami a gyógyszereket illeti, nem, nem, szerintem nem. Az emberek sajnos háromnegyede a WC-n húzza le a, a gyógyszereket. Nagyon fontos lenne kötelezővé tenni azt, hogy, hogy, hogy a gyógyszere, gyógyszertárak visszavegyék a megmaradt gyógyszereket. Ez már egy fontos lépés lenne. Egy olyan megközelítésre van szükség, amely megközelítést anélkül tudom képviselni az emberek előtt, hogy, hogy szégyelni kelljen magamat. Ami a watchlisteket illeti, pff, hát ez nem megoldás. Amit eddig hallottam, hát ezzel nem tudok kimenni az emberek elé, ezt nem tudom képviselni. Kérdezem a kollégáktól, mi legyen a vegy, vegyi anyagokkal, mi lesz a kozmetikum, mi lesz, mi lesz, mi lesz a, a, a szempillaspirállal, a make-uppal, a sminkkel, ezekkel mi lesz? Elnök, köszönöm szépen. Pás. Corinne Löpás következik. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy mindannyian tudatában vagyunk eh, annak, hogy milyen nehézségekkel rendelkezik, eh, vagy néz szembe a gyógyszeripar, eh, és ez a gyakorlati problémákkal. Rót Bérend asszony ezeket felsorolta most éppen. Mindezt ismerve, ami az ellentmondásos tanulmányokat illeti, a tapasztalat azt mutatja, hogy általában ritkán, ritkán hibáznak úgy a tanulmányokban a környezet javára, vagy az egészség javára. Általában fordítva van a helyzet. Bizonyos gyógyszeripari vonatkozású anyagok, illetve más veszélyes anyagok szerepelnek a vízben, ezek bizonyos koncentrációban, mely aggodalomra ad okot, ezt meg kell oldani. Ez az első probléma. A második probléma, ami a határidőt illeti. Hát 2026, ez nagyon-nagyon sokára van, ezt nem értik a polgárok, hogy miért kell addig várni. Úgy tűnik, hogy az aggasztó anyagokkal kapcsolatban tíz éven belül megoldásra kell jutni. Vagy, vagy nem aggasztóak ezek az anyagok, és akkor jó, vagy pedig aggasztóak, de akkor, akkor gyorsan kell megoldást találni. találni. Azért ne, számomra nem érthető az, hogy aggasztó anyagokkal kapcsolatban ilyen sokáig várakozunk. Ami az ipart illeti, persze időt kell adni nekik, hogy alkalmazkodjanak, na jó, de hát mégiscsak józan határidőket kell választani, amit a polgárok előtt is támogatni lehet. Zéber úr javaslatát én támogatom, amely a három gyógyszeripari vonatkozású anyagról ö, szól. Nem ismerem az összes európai folyam, folyónak a víz, vízének a minőségét, de Franciaországban bizony ezek közül az egyik nagyon nagy szennyezést okoz, illetve nagy koncentrációban található meg a folyókban és meg kell vizsgálni, hogy ennek milyen hatása van az egészségügyi menedzsmentre. összességében gazdasági hatása is vannak ennek a, a jogszabálynak. Bizonyos betegségek e, egyre inkább elterjednek a környezet, a környezet állapota miatt, és e, azt gondolom, hogy nem e, elhanyagolható szempont ez jelen pillanatban ezen szűkesztendők során, amelyek beköszöntöttek ránk. Köszönöm szépen. Karl-Heinz Florence következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én, én nem igazán tudok bölcs, okos tanácsot adni. Nem tudom, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a problémát, de visszatérnék a régi ö, problémára. Mi lesz azokkal a szabályozásokkal, a vízügyi keretirányelv, a, a, a, a szennyvíz és egyéb irányelvek. Mi a helyzet a végrehajtással? Nagyon érdekes, nagyon érdekesek vagy furcsának tartom azt, hogy milyen mentalitást vettünk föl. Bizonyos jogszabályokat fogadunk el, gratulálunk egymásnak az elfogadás során, az elfogadás után, és megállapítjuk, hogy milyen jó volt az együttműködés a tanácssal. Hogyha megnézzük a vízügyi keretirányelvet, amelyet 15 éve fogadtunk el, hogyha megnézzük, hogy abból mit, hogy, mit, mit valósítottunk meg, akkor bizony leesik az állunk. A szennyvíz iszap a kapcsolatos tilalmat fogadtunk el, és Nálunk ez már rég tiltott a szennyvíz iszapnak a trágyázásra való használás, felhasználása. Azonban simán tudok legalább egy tucat olyan mezőgazdasági üzemet mondani, ahol továbbra is használják. 50-60 különböző 50-60 különböző gyógyszer maradványai találhatók meg a szennyvízi szamba, és továbbra is csak vidáman használják a mezőgazdasági üzemekben, és egyáltalán nem foglalkoznak a tilalommal ami pedig a McCain Co., meg más üzemeket illeti, hát a, a gazdáknak semmi más lehetőségük nincs, mert olyan nagy költségnyomás alatt vannak, mint hogy valóban továbbra is használják ezt a gyakorlatot. Végre kell végig kell gondolnunk azt, hogy hogy mit döntöttünk el, miről döntöttünk, és melyik ország hajtja ezeket a döntéseket végre, és melyek nem. Németországban eh, sem hajtanak végre mindent, nem eh, akarok másokat pellengére állítani, de higgyék el nekem, hogy ami a vízpolitikát illeti, naivak vagyunk, és nem vagyunk hitelesek. Eh, Kélben a német hatóságok nem képesek, illetve az európai hatóságok nem képesek vízpróbát elvégezni a Rajnán, Rajna vizéből. Na most akkor hogyan akarjuk az európai jogot megvalósítani? Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát itt elég furcsa parlament vagyunk mi, hát néha egyetértek velük. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ami az EU jogszabályok végrehajtását illeti. Erről nemrég Stolber úrral egy nagyon érdekes vita volt, érdekes volt az, amit mondott, ellenőrzési bizottságot szeretnének létrehozni az Európai Bizottságban ennek ellenőrzésére. Linda McEwen következik. Köszönöm. Nagyon sokat beszélünk erről a témáról, eddig elhúztuk ezt a, ezt a témát, de van ennek értelme. Van, ami, amit én magamban nem tudok tisztázni, és még egyszer megkérdezem ezt a bizottságtól. Nos, hát sokat beszéltünk arról, hogy nincs elegendő adat. Nem tudjuk tehát, hogy mekkora hordájuk a probléma. Tudjuk, hogy vannak vegyi anyagok a vízben, ezek rosszat tesznek a hormonrendszernek, nem tudjuk, hogy mi ezeknek a koncentráció a különböző tagállamokban. A kérdés csak az, hogy ha nem tudjuk, mekkora a probléma, akkor honnan tudjuk, hogy mennyit költsünk a megoldására? A lényeg az emberek egészsége. Olvastam hatástanulmányokat például halász, a halak, halállományra vonatkozó tanulmány, de ennél komolyabb problémái is, problémáink is vannak, mint a halak egészsége. De tényleg mekkora hordaérő a probléma? Például a halállományban is akár. Legutóbb is betértünk erről, akkor próbáltunk valahogyan némi határozatra jutni a költségekkel kapcsolatban, tehát a különböző különböző forrásokból nagyon különböző becsléseket kapunk önöktől, vagy a brit kormánytól, de hát közpénzeket szeretnénk elkölteni. A kollégák is ezt mondták. A fontos dolgokra kell elkölteni a közpénzeket, de hát mindig politikai választásokról van szó. Főleg akkor, amikor kevés pénzünk van eddig erről nem kaptam igazi felvilágosítást, bár lehet, hogy a tanács majd mond valamit erről később, a későbbiekben. Aztán mi a helyzet a watchlist-tel? Ami a prioritásokat illeti, itt, itt tudományos folyamatról van szó, ezt el kell végezni, és így kerül valami a prioritási listára. Mi a helyzet a watchlist -e? És mi, mit jelent az a státusz, hogy valami a watchlisten van? akkor milyen, adat, milyen adatok alapján lehet ezt megtenni? Öt évig maradnak ott, vagy meddig ez kötelező? Hogy néz ez ki? Aztán, amit Karl mondott, a vényköteles gyógyszertarak. Hát nem hiszem, hogy innen fogjuk megmondani az EU-s kormányoknak, hogy mik a vényköteles gyógyszerek. Hát ezt nyilván a gyógyszercégek fogják eldönteni, de nem, de nem tudom igazán, én nem értek hozzá, nem tudom, hogy milyen gyógyszereknek van hatása az ivóvíz minőségére. Tehát jövő, a jövő szempontjából kérdés is ez. Köszönöm, Edith Estrella a következő. Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A mai délutáni vita is mutatja, hogy mennyire bonyolult ez a kérdés, és már az első összeütközéskor is elég sok téma felmerült. Próbáljuk a közegészségügyet, illetve a környezetet védeni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a vitát elmélyítsük, még nagyon sok nyitott kérdés van ugyanis. Ahogy ezt már többen említették. Nos, tudjuk, hogy az adatgyűjtés nem megfelelő, tehát nincsenek külön kategóriákra lebontott adatok, elég nehéz tehát becsléseket tenni, elég nehéz döntéseket hozni. Másrésztről a javasolt határértékek a diklofenák és az exfolior esetében véleményem szerint nem kompatibilisek. a jelenleg hatályos ele elemzési technológiákkal, legalábbis azon tanulmányra gondolok, amelyet az Európai Bizottság ismertetett. Egy kérdést szeretnék feltenni a bizottságnak. A bizottság véleménye szerint jó lenne az, hogy egy első fázisban a watch listre úgy kerüljenek fel az anyagok, hogyha van egy, hogy azok, hogyha megvan a szükséges adatbázis országokra lebontva, illetve hogyha megvan a szükséges technológiai fejlettség. Ön szerint nem képzelhető el, hogy ezeket az anyagokat sokkal inkább a prioritási listára kéne fölvenni. Hazámban, Portugáliában kötelező a gyógyszertárakba visszavinni azokat a gyógyszereket, amelyek vagy lejártak, vagy nem használtak fel őket. Nem használták fel őket. Jó lenne, hogyha az emberek valóban be is tartanak, nem mindenki veszi a fáradtságot ugyanis. Jó lenne, hogy ezeket a kérdéseket tudnánk valahogyan szabályozni, hiszen be, ezeket, a, ezeket a gyakorlatokat meg kell tanulni, és hát a, és ahhoz is, és sok idő kell ahhoz, hogy az emberek ezt bevált gyakorlatként kezeljék. Tehát mint említettem, a környezetet és a közegészséget védeni kell. A kérdés csak az, hogyan lehet ezt a legjobban elérni. Köszönöm. Tafi Okoni. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos a víz biztonságos átétele, ennek a a hozzájutásnak biztonságos átétele. ez nagyon sok jogszabályt érint. Ez azonban nem csak minket érint, embereket, hanem az állattartást, a növényvédőszerek alkalmazását, stb. Mindazonáltal ez stratégiailag szükséges és elengedhetetlen. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, Richard Zéber kiváló munkát végzett, nagyon érzékeny és nehéz témáról van szó, és sikerült mindenkivel egyeztetni, és nagyon bonyolult kompromisszumokat dolgozott ki, nagyon jó volt, nagyon türelmes volt, és mindenkit meghallgatott. Annyit mondanék még, hogy érdemben, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az az életmódunk nem szolgál javára a környezetnek, azonban nem tudjuk ezt teljesen magunk mögött hallad, hagyni. És nagy figyelemmel kell fordulnunk a konjunktúra, az gazdasági helyzet felé, ezt sem szabad elfelejteni. Az egyik kollégám azt mondta, hogy költségvetési megszorításokat élünk meg most, és nekünk, a parlamenti képviselőknek felelős módon kell a munkánkat végezni, és meg kell vizsgálnunk a tagállami költségvetési helyzetet, mielőtt újabb nagy kiadásokra kötelezzük a tagállamokat. Önök közül sok témát fölvetettek már, én két témát vetnék föl, amelyeket fontosnak tartok. Az egyik a bizonyos anyagokat, vegyanyagokat érint, amelyek szerintem nem a vegyi anyagok ellenőrzését követelő listán kell, hogy tartam, listára kell, hogy kerüljön, hanem a figyelmeztető listára kellene, hogy kerüljenek, amelyeknek a koncentrációját figyelni kell, és a fejlődését meg kell figyelni. A második dolog pedig Richard Sieber már említette, említette ezt a dolgot, a, azt, hogy hogyan kerül föl a listára ez az elsődleges, elsődleges prioritásos anyagokat tartalmazó listára az anyag. Hogyan kerül erre föl az anyag? Ez a, ez a kérdés. Azt gondolom, olyan eljárásra van szükség, amely meghatározza, hogy hogyan kerül le a listáról egy anyag, mert arra már van folyamat, hogy hogyan kerül föl. Egy tudományos, független tudományos vizsgálatra van szükség ahhoz is, hogy megállapítsuk, hogy egy bizonyos anyagnak már nem kell szerepelnie ezen a listán. Zéber kollega azt javasolta, hogy négy évente tudományos vizsgálatot kell végezni. Hát miért csak négy évente? Előfordulhat, hogy egy bizonyos anyag már nem felel meg azoknak a feltételeknek, vagy már nem szükséges, hogy fel legyen ezen a listán Második, másik dolog pedig az, hogy nagyon fontos, hogy megtaláljuk a költséghatás egyensúlyt a munkánk során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Karl Schlüter. Yeah, so, so... Igen, azt halljuk egyre másra, hogy nem tudunk eleget. De hát a tagállamok eladják ezeket az anyagokat, illetve mi előírunk számukra valamit, és nem tudjuk, hogy milyen hatással van. Éppen ezért egy svéd tanulmányról szeretnék beszámolni, amelynek alapján először egy predikciós modellt alkalmazunk, mely meghatározza, hogy milyen a vegyi anyagoknak volna kihatásuk, és utána meghatározunk a koncentrációs szintet. A gyógyszerészeti, a terápiás adag egy ezredében határozták meg Svédországban ezt a szintet, 120 jelöltet listáztak fel, és ebből 30-at vettek a listára. Aztán ezt a hipotetikus modellt a valósággal összevettették, például vízmintákat és halmintákat vettek, és így csökkentették a listát, de ugyanakkor nem tudtuk, hogy milyen időre hat ez, és éppen ezért a békákat fogtak ki, és vizsgáltak meg. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy egy teljes életciklusra kiterjedő tanulmányra van szükség, és ez a tanulmány egy olyan gyógyszeripari terméket talált, amely magasabb volt a az megtisztított ivóvízben, mint a gyógyszerészeti anyag. Ez pedig egy, egy fogamzásgátló hatóanyag volt. Azaz, az az érdekes, hogy még ezek a megvizsgált békák egészségesek voltak, ám utána kiderült, hogy a békák, ezen kifogott békák ivadékai sterilek voltak. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy a teljes életciklusra ki kell terjeszteni a vizsgálatot. Dagmar Berend beszélt arról, hogy mit csinálunk az információval. Azt gondolom, hogy a nem vényköteles termékek esetében ez az első lépés, amit meg kell tenni, hiszen Svédországban egy, lehet, ha egy kicsit fogja rövidre magát, mondja az elnök, tehát Svédországban nem ötször magasabb a fájdalma az embereknek, mint néhány évvel ezelőtt, már pedig, hogyha mégis nagyobb volna a fájdalom, akkor meg a munkáltatóikat kell megkérdezni. Tehát upstream keressük az okokat. Rövid felszólalásokról uh, volt szó, és főleg, hogyha kétszer kapja meg valaki a szót, az igen aggályos. Tehát a brit környezetvédelmi hatóság szakértőjének adom meg a szót, aki direkt ezért az ülésre érkezett Nagy-Britanniából. Köszönöm szépen, elnök úr! Én az angliai és a Velszi környezetvédelmi hatóságot, nem az Egyesült Királyság kormányát képviselem, csak hogy tisztázzak a dolgokat. Minden esetre mi a szennyvíz feldolgozás tekintetében tanácsokat adunk, azért, hogy az efenol és az eszterol tekintetében megfeleljünk az elvárásoknak, és elmondom, hogy hogyan jutottunk el. Azt kérték tőlem, hogy hogyan jutottunk a vizsgálati eredményekre. 11 ezer kilométer, ez a hálózat 20%-át teszi ki, 1400 vízfeldolgozó dolgozik ezen a folyam kilométernyi területen, víztisztító berendezés. 11 ezer folyomkilométer, tehát ezeknek 70%-a az F0 eszterol tekintetében ez egy hintetikus, szintetikus hormon ö, ö, nem felelt meg az elvárosnak, és 30%-uk mindhárom hatóanyag tekintetében. Az esztadol nem okozott maga elegendő tévedést, illetve hibát. Ezzel mit akarok mondani? Azt, hogy minden szennyvíz feldolgozást úgy kell kialakítani, hogy a szintetikus hormonokat, az efenol és az esztadol hormonokat is felismerje, kiszűrje. A becsült költségek, melyek -e hiba kiküszöbölésére szükségesek lennének, 27 milliárd fontot tennek, tennének ki húsz év alatt. Az alacsonyabb összeg az ozonációs előkezelésnek tudható be, az utó a magasabb összeg pedig az aktivált szén, az aktív szén felhasználásából ered. A bizottság egyébként ezzel számol költségek azonban, azonban a hagyományos eh, szennyvíztisztítás javítását vették alapfeltételnek. Ez volt a kiinduló pontja a számításnak. Az információ, melyen rendelkezünk, a különböző szennyvízfeldolgozási típusok um, szteroid ösztrogén kiszűrési lehetőségéről meglehetősen megbízható adatokat biztosít. 2000 és 2010 között a víztisztító ipar egy 30 millió fontos tanulmányt készített, és a hagyományos szennyvízfeld tisztítási eszközöket vizsgálták meg, valamint pilot üzemeket, kísérleti üzemekben a nagyon fejlett tisztító módszereket használták, és egy víztisztító berendezés aktív szénnel is dolgozott. Ilyen módon tehát a különböző szennyvíz tisztítási folyamatok eredményességéről megbízható információkkal rendelkezünk. A hagyományos szennyvíz tisztítás az esztadol 97%-os kiszűréséhez vezethet. Az efanol esztadol, ez ugye a szintetikus ösztrogén tekintetében, és módszer csak 50%-os tisztítás, tisztításhoz vezet. Ez pedig igen aggályos. Azaz, vagy a vízbejutást kell jelentősen csökkenteni, vagy pedig az előzetes feldolgozást kell megerősíteni, hogy, hogy 70-90%-os szűrést érjünk el. Persze az egyes víztisztító művek teljesítménye is függ, attól függően, hogy mennyiben felelnek maga a környezetvédelmi normáknak. A második megközelítésünk abban állt, hogy nemzeti modelleket használtunk, 3000 szennyvíz tisztítót engedélyezünk, és az engedélyezés módszertanát használtuk itt föl. Ebből pedig a különböző szennyvízfeldolgozási módszerek hatékonyságára következtettünk, statisztikai paramétereket kidolgozva, és azt mondhattuk, hogy az egyes szennyvíztisztítók tevékenysége alapján kockázati térképeket lehetett felállítani. Másrészt sikerült a szennyvíz tisztítók upstream ö, ö, vízkivételét is megvizsgálni, és így a környezet általános ö, helyzetére is következtetni, tehát a szennyvíz tisztító előtti és utáni folyás irányt ö, vízkivételeztük, és így meg tudtuk állapítani a tisztítás hatékonyságát. Ez pedig lehetővé tette azt, hogy a legminimálisabb szükséges tisztítási intézkedéseket meghatározzuk, amelyekkel a kívánt minőséget el tudjuk érni, illetve a normáknak meg tudunk felelni. Ebből eredeztettük a költségeket, az minimális extra vízkezelés költségeit. Például az Egyesült Királyságban a kockázatos vízfolyások területén, ez 200 vízkivételi helyet jelent, már vannak helyek, ahol a legjobb feldolgozás működik, és például a tiszta víz és a hat, hal irányával alapján itt már működik ez a legújabb aktív szenes módszer, de sok helyen még, még további intézkedésekre van szükség. Mit akarok mindezzel mondani? Hát betekintést akartam adni önöknek a költségek struktúrájába, abba, hogy hogyan dolgozunk és milyen <laughs> módszertant alkalmaztunk. Entschuldigung, dass ich Sie gerade falsch betitelt habe. Sie sind... Elnézést kérek, hogy rosszul mondtam el a titulusát, valóban, tehát Wales és Angliáért felel, most pedig megadom a bizottság képviselőjének a szót, hiszen a bizottságot sok kérdéssel bombázták, parancsoljon. Thank you, thank you very much, Mr. Chairman. I will try and take the... Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálok válaszolni a többféle kérdésre, csoportosítottam ezeket. Számos kérdést kaptam arról, hogy vajon mennyire ösztönzi mindez majd, mindez majd a beruházást, a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedést. Most a véleményünk szerint véleményünk szerint nem vagy-vagy kérdésről van szó, hanem mind a kettőre szükség van. De hát még elég képlékeny ez a dolog, még fejlesztjük a technológiákat, nem, tud, nem ismerjük az összes lehetőséget, az európai innováció partnerséget kialakítottuk, ugye víz, a víz területén ez segíthet. Jó lenne, hogyha ilyen olyan új területeket tudnánk kialakítani, ahol új ö, technológiákra van szükség, hogyha ezt megfelelően kezeljük, akkor az európai víztechnológiai iparágnak nagyon komoly lendületet adhatunk, hogy világviszonylatban is versenyképesek legyenek, ugyanakkor ennek segítségével egy EU-n belüli problémát is megoldhatunk. Ez az EU-n belül növekedés, gazdaság növekedést és munkahelyeket teremthet, és ezt a technológiát majd exportálni lehet, és ne felejtsük el azt sem, hogy meg a városok jönnek létre világszerte. Nos, ez a típusú probléma ilyen helyeken merül majd föl előbb-utóbb, és az új technológiákat ilyen helyeken kell majd alkalmazni. Tehát véleményünk szerint itt nincs választási lehetőség, kettős válaszra van szükség, a környezetvédelmi problémákra is megoldást kell találni Európában, illetve növe, gazdasági növekedés és munkahelyeket is kell teremteni. Második kérdéscsoport a watchlistre vonatkozik leszögezném, hogy a watchlistnak nem az a célja, hogy eldöntsük, hogy vajon veszélyes anyagról van -e szó, hanem arról van szó, hogy fel kell becsülni a probléma mértékét, nagyságát. Itt a gond az, hogy addig eh, nincsen nyomonkövetés vagy monitorozás, amíg nincs a listán az anyag, tehát ez egy tyúk tojás problémája, hogy kerül föl egy anyag a listára. Hát a környezetvédelem, környezetben megtalálható ö, akár kockázat kockázattal járó anyagokat kell föltérképezni. Hogyha valami fölkerül a listára, nem, nem feltétlenül marad az ott örökre, addig marad a listán, amíg föl tudjuk mérni, hogy igaz, valós problémáról van ez szó, vagy nem. Tehát, hogyha valami fölkerül a listára, akkor egy-két-három évig marad ott, és aztán lekerül onnan. Ez válaszol arra a kérdése is, hogy hogyan kerül le az, egy anyag a listáról hiszen nem arról van szó, hogy ha egy anyag fölkerül a listára, akkor örökre ott is marad. Még egy kérdéscsoport. Elítéljük-e úgymond egy anyagot, vagy büntetjük-e azt, hogyha a prioritási listára fölkerült? Válaszom egyértelmű nem. Hadd mondjam el itt a szakbizottságnak, hogy vannak prioritási listára tartozó listák, anyagaink, és veszélyes prioritási listába tartozó anyagaink. Ezek a, az elsőbe tartoznak a PPD anyagok, vagy vegyületek, a víz keretirányelv 20 éves időszakot állapít meg ezek anyagok tisztítására. Azon anyagokról, amelyekről most van szó, nem ilyen PPD eh, kategóriába tartoznak, tehát nem elítéljük vagy büntetjük ezeket az anyagokat, hanem arról van szó, hogy óvatosan kell őket kezelni. Negyedik csoport, kérdéscsoport, fogamzásgátlók, illetve gyulladáscsökkentők, kemoterápiában használatos gyógyszerek. A bizottság nek nem az az álláspontja, hogy nem kell használni ezeket az anyag, ezek a gyógyszereket, nyilván nem. Fontos, hogy az emberek továbbra is tudjanak fogamzásgátlókat használni, gyulladás csökkentő gyógyszereket, hogy erre van szükségük, és nyilvánvaló az is, hogy a kemoterápiához is hozzá kell tudni férni valakinek, hozzá kell ehhez jutni, amikor ez a megfelelő terápia egy beteg esetében ez persze nem azt jelenti, hogy minden egyes gyógyszer felhasználás esetében az az egyetlen lehetséges megoldás. A lényeg az lenne, hogy a tagállamok próbálják meg a vény a vények, a vényköteles gyógyszereket csökkenteni. Például szóba került az ibuprofen. Az ibuprofen nincs a listán, diklofenák rajta van. Nos, én azt gondolom, hogy ez azért van, mert az ibuprofen sokkal jobban lebomlik. lebomlik. Persze van olyan helyzet, amikor az ibuprofent lehet használni, a diklofenákot nem, és fordítva, de most nem orvosi megbeszélésen vagyunk. Jó lenne, hogyha a tagállamok legalább elgondolkoztatnák az orvosokat ezen kérdésekről a gyógyszerek felírásoknak. Következő kérdéscsoport a természetben is előforduló vegyületek kérdése. Van egy városi szennyvíz irányelv. Itt arról van szó, hogy hát ki kell vonni azért a szennyvízből a természetben előforduló anyagokat. Itt olyan anyagokról van szó, amelyek azért keletkeznek, mert az emberek esznek és isznak. Ez a következménye az életmódunknak, és hát nyilván ezzel is foglalkozni kell. Aztán mi a halállományra kifejtett hatás, illetve általánosságban milyen hatásokat ismerünk, és mennyi, hogy mi ezeknek az anyagoknak a eloszlása az EU-n belül. Nos, bizonyos anyagok esetében csak bizonyos tagállamok jutottak el hozzánk adatokat, Vannak olyan tagállamok, amik nem is figyelnek bizonyos adagok, anyagokat, mások figyelik ezeknek az anyagoknak a szintjét, koncentrációját, és hát ezeknek a vételével hoztuk létre a listát. Aztán az halálományok kérdése. Hát a lényeg nem a halálományok állapota, vannak olyan anyagok azonban, amelyek megakadályozzák a halak szaporodását. Itt most nem igazi halpolitikai kérdésről, vagy halászati politikai kérdésről van szó, hanem arról, hogy mindennek mi az ökológiai hatása. Hogyha halakat kivonjuk az ökológiai egyenletből, akkor az ökorendszer megbomlik, és ez komoly gondokat jelenthet a biológiai sokféleség szempontjából. Aztán a szennyvíz irányelv vel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy körülbelül két hét múlva egy nagyon komoly jelentést fogunk közé tenni a ö, ö, vízkeret irányelv hatásáról. Ezt kérem, hogy vitassák majd meg. A bizottság egyébként nagyon odafigyel arra, hogy a meglévő szabályainkat, jogszabályainkat valósítsuk meg. Ezt kéne először is megtenni, mielőtt új szabályokat hozunk létre, de egyébként ez, lé, ez része, a, amiről most van szó, az része a vízkeret irányelv megvalósításának, hiszen ennek is az a célja, hogy a környezetvédelmi gondokat, problémákat csökkentsük. Még néhány megjegyzés a költségekkel kapcsolatban. Nagyon alaposan meghall, odafigyeltem Ang- Anglia és Wales környezetvédelmi ügynökség képviselőjének mondandójára. Az ő által említett költségek azt tételezik fel, hogy a legdrágább megoldást végez, használjuk, tehát end of pipeline módon próbálunk ezzel a dologgal, tehát a végső szennyeződéssel próbálunk csak foglalkozni, azt próbáljuk csak kezelni. most mi hát évente 8-11 euró per fő, fős becsléssel dolgoztunk, és az én becslésem az, hogy ez évente fejenként 25-30 euróba kerül. Nyilván nem fogunk, nem EU szinten fog erről döntés születni, hanem tagállami szinten. A német hatóságok becslése is körülbelül ugyanilyen adatokkal, adatokat mutatnak, tehát valószínűleg nem tévedünk nagyot, hogyha azt mondjuk, hogy a 10-30 fejenkénti, évenkénti, 10-30 eurós évenkénti, fejenkénti költségekről beszélünk körülbelül. Vannak-e plusz kedvező hatásai mindennek? Igen. Hogyha ezt a fajta tisztítást megtesszük, akkor számos más vegyi anyagot is ki tudunk szűrni a vízből, és ez mindenképpen jó lesz környezetvédelmi szempontból. Köszönöm. Köszönöm Richard Zébert, de csak röviden köszönöm szépen, elnök úr. Minden kollégának megköszönöm a vitát, az észrevételeiket, köszönöm a brit szakértőnek és az Európai Bizottság képviselőinek is, hogy eljöttek. Úgy gondolom, hogy a vita még egyszer világosra tette, hogy milyen fontos, hogy még egyszer napirendre vettük ezt a kérdést, és hogy a bizottság is válaszokat adhatott a nyitott kérdésekre illetve hogy mi is még a nyitott kérdésekre megoldást találjunk. Úgy gondolom, hogy minnyájunk egyetért, minnyáján egyetértünk abban, hogy a következő generációk számára tiszta vizet szeretnénk biztosítani, és minnyáján meg vagyunk arról győződve, hogy ezen az úton már sokat tettünk, de még hosszú az előttünk álló út is. Nem akarok most az egyes részletekről beszélni, de úgy gondolom, hogy a bizottság által javasolt jogi keret, illetve a jelentés és az idáig látott, általam látott módosító indítványok mind abba az irányba mutatnak, hogy válvetve közös erővel akarjuk elérni célunkat, ami nem más, mint a vízió ökológiai állapota. Azt hiszem, hogy a módosítók azt mutatják, hogy bármilyen különbözőség van közöttünk, e célt akarjuk szolgálni. Az egyes részleteket, hogy milyen jogeszközökkel akarjuk a célokat elérni, még megvitathatjuk. Úgy gondolom, hogy a vitából azra következtethetünk, hogy nagyon nagy különbségek vannak közöttünk, de ha elolvassuk a módosító indítványokat, úgy láthatjuk, hogy mégiscsak közelebb állunk egymáshoz véleményükben, mint gondolnánk hogy mit csinálunk a gyógyszeripari termékekkel, maradványokkal. Nos, hát a víz keretirányelvel egy olyan eszközt hozunk létre, amelyel célunkat, a víz jó ökológiai állapotát szolgáljuk. És ez alá a fő cél alá sorolódnak be a célek, és úgy gondolom, hogy a bizottság a tagállamból jövő szakértőkkel nagyon jó munkát végzett. A ma hallottak, és a korábban hallottak alapján, és a tanács soraiból hallottak alapján azt hiszem, azt mondhatom, hogy talán még nem jött el az ideje annak, hogy a környezetvédelmi minőségi normákat lefektessük. Ezért a késedelem. A vízpolitikánál nem szabad elfelejtenünk, hogy ez egy olyan ágazat, mely nagyon nagy költségeket ró a tagállamok, a régiók vagy az önkormányzatok vállára. Ezért egy hosszabb időszak amely a megfelelő igazodást lehetővé teszi kívánatosabb. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a vízpolitika, a vita tárgyát képező vízpolitika közvetett és közvetlen kihatásai mind a környezetre, mind az emberi egészségre egyértelműen pozitívak. Felmerült itt a beruházások kérdése, azt hiszem, hogy erre is pozitív választ adhatunk, hiszen a forrás politika területén vagyunk, már pedig a forrásokkal, és egész konkrétan a vízzel, mint forrással való öm, óvatos bánásmód az Európa 2020-as stratégia lényege, hiszen a víz az ember élet kondíció színek van onja, elengedhetetlen előfeltétele. Úgy gondolom tehát, hogy az egyes frakciók közötti véleménykülönbség áthidalható lesz, közös álláspontot ki tudunk dolgozni, és ezzel azért mégiscsak gyengéd nyomást gyakorolunk a tanácsra a tekintetben, hogy közelítse álláspontjait hozzánk, és ezzel az európai víz ügyét szolgálhatjuk, majd ökológiai jó minőségű vizet biztosítunk a jövendő nemzedékek számára. Hogy a részkérdésekkel hogyan bánjunk, mint a gyógyszeripari termékek kérdéséről, erről még vitát kell folytatni. Köszönöm a vitát, és előre örömmel tekintek a shadow ülések elébe. Köszönöm. Mi is örülünk, és eh, sok örömet kívánunk még ezzel a jelentéstervezettel. November 7-e 12 óráig lehet benyújtani módosítókat, november 28-án szavazunk, és a januári plenáris napi rendjére kerül ez a jelentés. Tovább lépünk. Hatos napi rendi pont. Uniós polgári védelmi mechanizmus. Gardini asszonynak adom meg a szót, aki jelentéstevő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem, hogy engedje meg, hogy gratuláljak Krista Klásznak új szerepéhez. Gratulálok! Nézzük az európai polgári védelem kérdését. Nos, a mai ülés elején egy kolléga említette az áradások témáját, említette, hogy Szlovéniában komoly áradások vannak. Nos, tegnap emlékeztük meg a firenzei árvíz a 1966-os Firenze járvíz áldozatairól. Nagyon sok áldozata volt, a firenzei város nagyon sokat szenvedett, tehát a művészeti és egyéb hagyaték is megsérült, és hát az ottani művészeti emlékek az egész emberiség hagyatékát jelenti. El kell mondani azt is, hogy, hogy a szolidaritás megnyilvánult, hiszen egész Olaszországból, sőt egész Európából nagyon sok önkéntes érkezett, megpróbálták kimosni Firenzét a sárból, nagyon sokat segítettek a, nagyon sokat segítettek a nehéz helyzetbe került lakosságnak, tehát ezt, ezeket a tényeket, ezeket az eseményeket nem szabad elfelejtenünk, hiszen ez, a, hiszen ez benne van az emberi emlékezetben, és sajnálatos módon a klímaváltozással együtt, klímaváltozás hatására egyre több ilyen katasztrófa helyzet áll elő. Jó lenne, hogyha megtalálnánk magunkban az akaratot, hogy többet tegyünk. mert nagyon komoly uh, tapasztalat halmot gyűjtöttünk össze. Jó lenne, hogyha meglenne tehát a kedvünk és a bátorságunk, néha erre is szükség van, hogy többet és jobban tudjunk tenni ilyen esetekben. Először is szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, hiszen nagyon sok módosítás érkezett, 226, egész pontosan, és azt hiszem, hogy ezek a módosítások jobbá teszik a munkát, egyfajta lendületet adnak a javaslatnak, a jogalkotási javaslatnak, és azt hiszem, hogy nagyon konkrét és hatékony öm, jogszabály lesz majd az végeredmény. Próbálom rövidre fogni, mert ma talán az lenne a legfontosabb számára, hogy meghallgassam a kollégák véleményét, a módosítások, módosítókat igazából három csoportba lehet osztani. Az első csoportban azon módosítók vannak, amelyek egyértelműbbé világosá teszik a jogalkotási javaslat szövegét, amelyeknek az a lényege, hogy ne legyenek félreértések, tehát hogy egyértelmű legyen a szöveg, például pontosan mit jelent ez, hogy nemzeti szuverenitás, mit jelent a helyi vagy a regionális szint, mit jelent a klímaváltozás, ilyen kérdésekről van szó. Ezen módosítók egyáltalán nem változtatják meg magának a jogszabálynak a természetét, de azt hiszem, hogy sokat tesznek azért, hogy jobban értsük a szöveget, pontosabban értsük azt, pontosabban értsük, hogy pontosan milyen irányban próbálunk fellépni, mire kell gondolni, a második csoportban azok a módosítók találhatók, amelyek kicsit visszavennének a javaslat erejéből. Tehát ezek olyan módosítók, amelyekre nagyon oda kell figyelni, hiszen legitim ö, agályokat ö, jelenítenek meg. Jó lenne, hogyha a jövőben egy kicsit kicsit részletesebben is tudnánk ezekkel foglalkozni, és akkor az agályokat talán el tudnánk hessegedni. Azt gondolom egyébként pedig, hogy ezeknek is a lényege az, hogy javítsák a jogalkotási javaslatot. Összességében vagy általánosságban elmondhatom azt, hogy a jelenlegi helyzet tehát vannak olyan módosítók, amelyek, úgy, amelyek abból a elképzelésből indulnak ki, hogy a jelenlegi helyzet megfelelő, nincs szükség tehát újabb Európai Uniós szabályokra. Az Európai Uniónak nem kell tagállami kérdésekbe beleavatkoznia. Aztán ott van a módosítók harmadik csoportja. Ezeknek a lényege az, hogy egy kicsit megerősítsék, szigorúbbá tegyék a bizottsági javaslatot. Ide tartozik például az a módosító, azok a módosítók is, amelyek például az előkészítésnek, illetve a szállításnak komoly finanszírozást kérnek. Azt gondolom, hogy minden ö, ö, módosítás esetében meg lehet egyezni, hiszen igenis összeegyezhetők ezek a kérdések. Nem gondolom az, hogy a bizottságnak további jog, bizottságot további jogkörökkel kéne felruházni. Nem szabad mások jó indulatát ki használni. Például arról van szó, hogy ilyen felajánlások érkeznek egy-egy katasztrófa esetében. A lényeg az, hogy tudjunk egymásnak segíteni. Az a célunk, hogy mi, mint parlament megfelelően felelős szerepben legyünk. Fontos, hogy fel tudjuk térképezni, hogy mik a legfontosabb problémák, és hát tudjuk, hogy a polgárok ebben a kérdésben speciál arra számítanak, hogy több Európa legyen. Ezen azon kevés témák egyik ez, ahol számítanak ránk jobban a polgárok. Azt hiszem, Európa olyan ház, amelyben mindenkinek van helye. Nagyon fontos, hogy barátiak és szolidárisak legyünk. A polgári védelem nagyon komoly lehetőség is, hiszen itt komoly megtakarításokat lehet tenni. Például azon katasztrófák esetében, amelyek gyakran következnek be. Vannak olyan, vannak olyan katasztrófák, amelyeknek a bekövetkezése bekövetkezése nem túl valószínű, ugyanakkor hihetetlen költségekkel járnunk. Tehát egyetlen tagállam egy ilyen típusú katasztrófára nehezen tud csak felkészülni. Itt van szükség európai szolidaritásra, és nagyon örülök annak, nagyon örülnék annak, hogyha az Európai Parlament itt meg tudna egyezni. Ez kis, de fontos lépés lenne hogy egy kicsit biztonságosabbá tegyük bolgáraink életét Európában. Még egyszer köszönet a kollégáknak, és most kíváncsian hallgatom újabb elképzeléseiket, véleményüket, és eh, ha lennének kérdések, akkor szívesen válaszolok ezekre. Köszönöm. Kadini, az... Köszönöm szépen, Kádini asszony. Tényleg asszony a szó. Um, thank you, Chair. Um, firstly, I'd like to... Köszönöm szépen, elnök úr. Gárdini asszonynak köszönetet szeretnék mondani a jelentésért. Nagyon pragmatikus javaslat ez, és egyszerűsíti, illetve szigorítja a, ennek a polgárvédelmi mechanizmusnak az egyes pontjait. Csak néhány pontot említenék a módosító javaslatokkal kapcsolatban. Schulz úrnak a módosító javaslata az európai tengeren túli területekkel kapcsolatos. Én eh, úgy gondolom, hogy lehet, hogy a tanács felülvizsgálatot kér majd ezzel kapcsolatban, de nagyon érdekesek ezek a javaslat eh, humanitárius segítségnyújtási oldaláról. Esztrele asszony eh, nagyon fontos javaslatokat tett, ami főleg az európai sürgősségi válaszadási központra vonatkozik, illetve a katasztrófaelhárításra. Nagyon érdekes látni azt, hogy mit csinálnak ebben a központban, érdemes meglátogatni őket. Házis java, asszony javaslatát pozitívan érte, értékelem, illetve Rossi asszony és benyújtott néhány módosító javaslatot. A javaslat egyes elemeit de kapcsolatban én nagyon fontosnak tartom, hogy ezek önkéntesek legyenek a különböző gyakorlatokon való részvétel, a mechanizmus az egyes tagállamokra támaszkodik, illetve arra támaszkodik, hogy a tagállamok megosztják az eszközöket és megosztják az információkat egymás között. Azt gondolom, hogy az önkéntes részvétel, azt gondolom, hogy mindenképpen a, ennek a mechanizmusnak a stabilitását erősíteni fogja, és ezzel egymás sarkalják a tagállamok a részvételre. Egyes pontokat még egyértelműsíteni kell, illetve szigorítani kell, ezt árnyék jelentős tevőként elmondtam Gárdini asszonynak, de nagyon fontosnak tartom a kötelező kockázati menedzsment terveket, illetve a részvételi tervek kidolgozását. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Eh, nem voltam elég eh, ügyes. Edith Esztrálának kellett volna eh, megadnom a szót előbb a szocialista frakció részéről, ő az árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr! egyre több természeti katasztrófa, Darfur katasztrófára kerül sor, és ezek hatásukban egyre pusztítóbbak. Az Egyesült Államokban, illetve Haitin borzasztó pusztítást okozó a legutóbbi hurikán, és nagy nyomás nehezedik ránk a környezeti katasztrófákkal kapcsolatban, az éghajlati katasztrófákkal kapcsolatban, illetve az környezet szennyezés megszüntetésével kapcsolatban. A prevenció elengedhetetlen a katasztrófa menedzsment részeként, és integrált megközelítést kell alkalmazni. Ez ennek a javaslatnak a célja. A szocialista frakció különböző módosító javaslatokat nyújtott be. A cél a következő, az Európai Bizottsági javaslatot kell javítani, illetve a polgárok elvárásainak is meg kell felelni. Összességében az európai állampolgárok az európai katasztrófa védelmet támogatják. a kockázatok besorolása elengedhetetlen, illetve a tagállamok együttműködése a katasztrófákra való reagálás során. Az a, az a megközelítésünk, hogy a prevenciós intézkedések során nem csak a kockázatok listázására van szükség, hanem a rizikó, a kockázatmenedzsment terveknek a besorolására is, és ezeknek az integrálására és összehangolására minden szintén. Szinten 2014-ig el kell készíteni ezeket a terveket a reakciós, tehát a katasztrófára való válaszadási kapacitások összevonása európai szinten. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy a horizontális kapacitásokat össze kell gyűjteni, és annak érdekében, hogy értékelés segítségével, illetve katasztrófákra illetve a nem igazán valószínű, de nagy károkat okozható katasztrófákra való reagálás megtervezése során. Ami a repülőknek a bevetését illeti például az tüzek megszüntetése, vagy ezek elleni küzdelem során, itt még további együttműködésre és harmonizációra van szükség a tagállamok a meglévő eszközeiket másoknak is rendelkezésre bocsátják, átfogó európai katasztrófa védelem keretében. Azt gondoljuk, hogy a karbantartási költségek 40%-át társfinanszírozással lehet megoldani, és az teljes költségek 90%-át társfinanszírozást lehet alkalmazni a költségek 90%-ára. Tehát itt bizonyos részagokat még ki kell tölteni. Az európai finanszírozás növelése azonban nem okozhatja azt, hogy a tagállami ráfordításokat csökkentsék. Fontos tehát, hogy a tagállamok a katasztrófa védelmi eh, intézkedéseiket tovább finanszírozzák, és további eh, terveket eh, készítsenek. Nagyon fontos az is, hogy na- több nagyobb transzparencia valósul, valósuljon meg a katasztrófa elleni küzdelem előkészítésére. A tagállamok tagállamoknak a tagállamok értékelési munkáját az Európai Bizottság kell, hogy támogassa úgynevezett peer review keretében. Így az Európai Unióban az előkészítési felkészültség növekedhet. Nagyon sok módosító javaslat született, több mint 200, ezért jó lenne, hogyha a jelentéstevők kompromisszumos javaslatokat dolgoznak ki. Készek vagyunk megvizsgálni ezeket, és segíteni abban, hogy a terv, végleges tervezet koherens legyen és megfeleljen a polgárok elvárásainak. Köszönöm szépen, Estrella, és most Helye Szusza következik. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por um, felicitar. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Gardini asszonynak a jelentéséért, és azért is, hogy sikerült egy igazi listát készíteni a lehetséges problémákról polgári védelem kérdésében. Nos, Többen is említették, hogy egyre több a természeti katasztrófa, és a legtöbb, a, leg, a legtöbb katasztrófa összekapcsolható a klímaváltozással, a klímaváltozás környezeti hatásaival, és ezek nem csak az emberekre vannak súlyos hatással, hanem a kulturális és anyagi vagyonnal, vagyont is károsítják. Remélem, hogy születnek majd kompromisszumos módosítások is, nyilván aktívak leszünk majd ezek előmozdításában, de szeretném azt elmondani, hogy nekünk mik az elképzeléseink a módosításokról. Nos, ugye a tagállamoknak vannak bizonyos kötelezettségei területik, területük, illetve polgáraik felé, és szomszédaik felé is. Tehát vannak kötelező kötelezettségei már a tagállamoknak, de nagyon fontos az, hogy a, egy katasztrófa esetén a fellépés nem lehet adhok, nem lehet véletlenszerű, nem lehet septében meghatározni a fellépést. Ezért van szükség arra, hogy legyen egy, legyen egy eszközszintű koordináció Európában. Nagyon fontos az, hogy meglegyen a kölcsönös segítségnyújtás, illetve, hogy a különböző kockázati, kockázati tényezőket tudjuk megfelelően kezelni. Nos, rendkívül tágértelmű problémáról van szó, nagyon nehéz a megelőzésről pontosan beszélni. Talán a mai délután nem is lenne elegendő ahhoz, hogy ezt a témát kimerítsük. Tehát az, az, az megelőzés nagyon fontos, de az integráció is, illetve a válaszadó kapacitás is. Nem szabad a tagállamok szuverenitását megsérteni, egyáltalán nem szabad ezt megtenni, de jó lenne, hogyha az Európai Unió hatékonyan tudna fellépni megelőzés területén, illetve amikor fellépésre kerül sor, akkor is. Ennek a mechanizmusnak szolidáris jellegűnek kell lenni, ebben azt hiszem meg tudunk egyezni, de van itt egy nagyon fontos dolog. Ennek a mechanizmusnak humanitárius és polgári segítségnyújtással is kell foglalkoznia. Tehát, hogyha nyilvánvalóvá válik az, hogy bizonyos hiányosságok mutatkoznak a polgári segítségnyújtásban, és a és katonai segítségnyújtásra van szükség, akkor lehetne bevenni ezt a mechanizmust, és hogyha polgári védelmi kérdésekben katonai egységekhez folyamodik egy tagállam, akkor azt mindig a polgári hatóságokon keresztül kell kérvényezni, nem lehet a katonai egységeket csak úgy bevetni, ahogy ezt egy oszlói jegyzőkönyv is rögzíti. Egyébként e- erre irányuló módosításaink is vannak. Tehát a katonai fellépést előtt mindig szüksége van a polgári engedélyezésre. Köszönöm. O Azt hiszem, nem is volt 10 perc. Kicsit kevesebb volt talán, igaz? Danke, Frau Vorsitzende. kort her, og ikke at skulle gentage. Nos, eh, köszönöm szépen. Elnök úr, nem kell mindent eh, megismételnem, ami már elhangzott. De természetesen a megelőzés nagyon fontos. A jó gyakorlatok cseréje. Támogatjuk azt a gondolatot, hogy a rizikó, tehát a kockázat kockázat kezelést erősítsük. Mi főleg a szubszidiaritásra koncentrálunk, számos intézkedés esetében, amelyek túlmutatnak a 196-os cikken. Ugyanis itt arról van szó, hogy az Európai Bizottsága koordinálni kell a nemzeti terveket, a nemzeti kockázatkezelési terveket. Azt gondoljuk, hogy a szerződés keretéhez kell, keretébe kell illeszkednünk, és a, mi a közlekedési eszközök közös használatát illeti, itt is európai támogatásra van szükség a tagállamoknak, illetve a vállalkozásoknak is hozzá kell járulniuk a költségekhez. Nem támogatjuk a 100%-os európai támogatást vagy költségviselést, mert ez az európai költségvetést terheli, és emellett elmondanám azt is, hogy támogatjuk a javaslatot, hogyha az arányos, és a józan ész határain belül mozog. És amíg egy hozzáadott értéket, amíg hozzáadott értéket teremt. És nem csak azt célozza, hogy a tagállami vállalásokat növeli. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Köszönöm szépen, megadom a szót Péter Leónak. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a benyomásom, hogy a jelentéstevő nagyon jól ismeri a helyzetet, tudja, hogy mi szükséges, de azt is tudja, hogy mi lehetséges. Ezért gratulálok neki, kiváló jelentést készített ami az éghajlati változásokat illeti, a jelenlegi időjárá, időjárási szélsőségeket illeti, egyértelmű, hogy a katasztrófa védelem elengedhetetlen. Az emberek is teljesen más, sokkal nagyobb elvárásokkal fordulnak az EU felé. Természetesen a költségvetési tárgyalásokat figyelembe kell venni, és nem indulhatunk ki a költségvetési eszközök növeléséből. Ezért a tagállami és az Európai Uniós költségvetési költségvetési keretekkel racionálisan kell tervezni. Nem lehet nagy bürokratikus folyamatokat indítani, vagy, vagy terheket róni a tagállamokra, illetve akár az Európai Unióra, amelyek további költségekkel járnának. Két módosító javaslatot nyújtottam be, a 64-es módosító javaslatot szeretném itt kommentálni. Illetve elnézést javítja magát a hozzászóló. A 259-es módosításról beszélek. A katasztrófa nem áll meg a határokon, ezért a tagállamokkal illetve az elveinkkel és az értékeinkkel összhangban kell tagá- segítséget nyújtanunk eh, a, nem csak a tagoknak, hanem a tagjelölt országoknak is, amelyek az európai szomszédsági politika eh, tagjai is. Ezért itt az IPÁT eh, az előcsatlakozási támogatási eszközt is figyelembe kell vennünk, és az európai szomszédságpolitikai eszközt. Köszönöm szépen! Zéber úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Még szeretnék gratulálni eh, Gardini asszonynak, eh, ami a katasztrófa védelem eh, szempontjából nagyon fontos az európai együttműködés, és hogyha megnézzük az Euróbarométert, az állampolgárok mindig azt mondják, hogy nagyon fontosnak tartják azt, hogy Európában a katasztrofák során segítsünk egymásnak. És itt lehet leginkább megérteni azt, hogy a nemzeti határoknak már nincs szerepük, és az európai együttműködés elengedhetetlen, ezt ki kell építeni. Természetesen továbbra is a tagállamok a felelősek, ez világos. Mi frakciónk ezt támogatja, és ez vitathatatlan, hogy európai koordináció és közös kritériumok meghatározása nélkül nem fogunk előrelépni. Ezért a tagállamok programok ne legyenek, ne hezitáljanak ennyit, és ne felejtsék el, hogy a politikai nyomás egy ilyen esetben annyira nagy lehet, hogy örülhetnek annak, hogyha az Európai Bizottságot megbízhatjuk azzal, hogy közös irányelvet dolgozzon ki. A, tag, a jelentéstevő az Európai Bizottság javaslatát kiegészítette, a, a az Európai Bizottság végrehajtási, a jelentéstevő pedig meghatalmazáson alapuló jogi aktusokban dolgozik. Világosan meg kell határozni a kritériumokat, és mert most a javaslatban bizonyos sarokpontokat meg kell határozni, nem várni arra, hogy az Európai Bizottság végre készítse el a javaslatát. Tehát készítsük el ezeket, amelyeket aztán vissza lehet vonni. Világosan meg kell határozni az, hogy számunkra mi a fontos, és már kezdetektől fogva, ne pedig, és ne adjuk át az Európai Bizottságnak a felelősséget ezért. De összességében egy jó javaslatnak tartom ezt, és remélem, ezt, és remélem, hogy többséget talál majd. Richard Zéber, und jetzt möchte der Kommission. Köszönöm Richard Zéber, megadom a bizottságnak, mármint az Európai Bizottság képviselőjének a szót parancsoljon. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, let me first of all... Köszönöm, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni a szakbizottságnak, a jelentéstevőnek és a tagoknak, hogy ilyen nyomatékkal támogatják ezt a javaslatot. Úgy gondoljuk, mi is, hogy a legtöbb benyújtott módosító pozitív szellemű, és céljuk az, hogy megerősítsék a javaslatot. Ez a támogatás nagyon fontos számunkra az Európai Bizottságban, azért, mert Ebben a dossziéban az Európai Parlament most először lép fel együtt döntőként. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk a parlament véleményét. Azért is fontos ez számunkra, mert az európai állampolgárok aggájainak, elképzeléseinek is teljesen megfelelnek ezek a módosítók. Az Euróbarométer felmérései mutatják, hogy javaslatainkat széles körben támogatják az európai közpolgárok. Harmadsorban pedig azért fontos ez, hogy ezzel önök is oda tudnak hatni arra, hogy a tanács ne vizezze föl a javaslat erejét, ne gyengítse az erejét. Remélem tehát, hogy együttműködésünk ilyen zavartalan marad a következő időszakban is. Néhány konkrét pontra szeretnék visszatérni. Először is a Gardini asszony által mondottakat nyomatokosítanám. A status quo a bizottság megítélésében nem megfelelő. Azért nem megfelelő, mert az éghajlatváltozás folyamányoképpen egyre több szélsőséges helyzet kell találkozunk. Ráadásul az új veszélyek formája is megjelenik, amelyekre alig-alig vagyunk felkészülve. Például a nap viharok kihatásának, kihatása társadalmunkra kérdést meg kell vizsgálnunk. Ez pedig az egyes tagállamok nem tudják megvizsgálni, hogyan is tudhatnák megvizsgálni, hogy a nap, viharok milyen kihatással vannak a társadalmokra. De mondhatnám például a vulkáni hamu, felhők kiszámíthatatlan elterjedését, vagy gondoljanak csak mindarra, amit a Sandy hurikán, arra pusztításra, amit a Sandy hurikán végzett az USA-ban, egyből mindenki megérti, hogy miért van szükség változásra. A kockázati minták, mintázatok egy olyan időszakban változnak meg, amikor a gazdasági krízis egyre nagyobb, egyre nehezebb helyzetbe hozza a polgári védelmet. Költséghatékonyabb megoldásokat kell találnunk, és így kell választodnunk a kockázatokra és a természeti katasztrófákra. Ezért a bizottság a tervezésre, a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, és a nagy szélsőséges helyzetekben való közös fellépést és a kapacitás hiányok áthidalását helyezi előnybe. A bizottság által felvetett projektek egyetlen része sem akarja átvenni, és ezt világos akarom tenni a tagállamok felelősségét. Pont ellentétben áll a valóság ehhez képest, hiszen ez a jogszabálytervezet nyomatok, nyomatékosítja a tagállamok felelősségét, és az egész javaslat a szubszidiaritás elvét erősíti meg, úgy, hogy úgy, hogy a tagállamok is minden lépést megtegyenek annak érdekében, hogy választ adjanak a katasztrófákra. Üdvözöljük az Európai Parlament ha készségét arra, hogy megfelelő választ adjunk. Az önkéntes részvétel szempontját, melyet a jelentéktevő, jelentéstevő asszony betett fel, nagyon fontosnak tartjuk mi is. Úgy gondolom, hogy megfelelő egyensúlyra van szükség. Egyrészt az rendszerek előrejelző képességét, illetve az együttműködés előrejelzhetőségét kell megerősítenünk, másrészt a tagállamok közötti önkéntes és hatékony együttműködést kell megerősíteni. E két megközelítést kell kiegyensúlyoznunk, Azért, hogy a prediktibilitás, az együttműködés előrejelezhetőségének szintjét megemeljük. Nagyon fontos az is, hogy egy sokkal inkább kockázat alapú megközelítésre helyezik a hangsúlyt a katasztrófa menedzsment területén. A bizottság e tekintetben rugalmas tud lenni, a tekintetben tehát, hogy hogyan alakítjuk ki ezt a folyamat, és hogyan váltjuk gyakorlati lépésekre. Ám a legfontosabb első lépés, mondhatnám kiinduló pont, hogy megusszuk az információkat. Látni kell tehát, hogy a tagállamok hogyan értékelik a kockázatokat és hogyan kezelik ezeket, de ugyanakkor az előttünk tornyosuló kockázatokat jobban meg is kell értenünk. Ami pedig a voluntary pool, az önkéntes um, pool kérdését illeti, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Miről is szól ez a koncepció? amelyet a tagállamok üdvözölnek, arról szól, hogy a tagállamok kapacitásaikat összegzik. Egyedül az ennek a közös alapnak a finanszírozási kérdése nyitott még. Minden tagállam számára lehetővé kell tenni, hogy részt vehessen ebben a alapban, ebben a poolban. A szállítás, a szállítmányozás finanszírozása is nagyon fontos, hiszen a technika, az ellátó eszközök szállítása jelentős költséggel jár, és ez a költség nem szerepel a nemzeti polgári védelmi költségvetésekben. Amikor a tagállamok összeállítják saját hazai költségvetésüket, akkor a saját területükön jelentkező helyzetek, rendkívüli helyzetekre készülnek fel, de nem irányoznak elő költségvetési tételeket a más tagállamok területén jelentkező katasztrófák kezelésére. Éppen ezért tehát fontos, hogy európai szinten a szállítmányozás, az áruk, a segítők szállításának költségeit európai szinten tervezünk be. Komoly kockázattal állunk szemben, és nem akarunk olyan rendszert létrehozni, amely az európai szolidaritáson nyugszik csak, illetve erre épül. Másrészt a kockázatokat igenis ki lehet egy elégíteni eszközökkel. Például átláthatóvá kell tenni a tagállamok előtt álló felmérhető kockázatok rendszerét. Fontosnak tartjuk a társértékelés, a peer review megközelítését, hiszen ez biztosíthatja, hogy a tagállamok jobban lássák a másik helyzetét, a transzparenciát így lehet megteremteni. Végezetül pedig az EU által finanszírozott forrásokban az úgynevezett low probability, high impact kockázatokra nem valószínű megtörténik, ám ha megtörténik, nagy károkat okoz. Ezekre irányoztuk elő a költségvetést, hiszen hatékonysági szempontból semmi értelme nem volna annak, hogy 20 ezekre a kérdé, ezekre a katasztrofákra felkészüljön. Nem, ezek azok a területek, ahol európai szinten kell együttműködnünk, ahol a költség és a tehe, terheket, a költségeket és a terheket meg kell osztanunk. Ezek a fő kérdések, amelyeket ki akartam hangsúlyozni, és két dolgot szeretnék még elmondani. Egyrészt köszönöm önöknek a támogatást, másrészt, és a Taylor asszony által mondottokat ismételhetem meg, a monitorozás és információs központ tot az Európai Bizottság működtetés. Hogyha önöket érdekelné a rendközpont működése, akkor örömmel szervezünk meg egy találkozót. Azt hiszem, hogy ha meg tekintik a központot, jobban megérthetik, hogy hogyan működik gyakorlati szinten is a munka. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a jelentéstevő asszonynak a szót parancsoljon. Köszönöm szépen, csak röviden. Megköszönöm ezt a mai vitát, nagyon pozitívan álltak hozzá a kollégák, azt hiszem, hogy az összes input nagyon fontos volt, és mindegyikkel egyet tudok érteni. A bizottság egyik szavából szeretnék indulni, egyensúly, ezt az egyensúlyt kéne megtalálni, egy olyan pontot találni, tehát amivel mindenki egyet tud érteni, mindenkinek megvannak a saját aggájai, a saját félelmei, a saját érzékeny területei. Jó lenne, hogyha ezeket tudnánk valahogyan összehangolni. Nagyon pozitívan látom a helyzetet, és remélem, hogy rövidesen elő tudom állítani azt az anyagot, amiben, ami mindenki számára elfogadható. Nos, azt gondolom, hogy először néhány kétoldalú találkozóra kéne sort keríteni, bizonyos témákat tisztázhatnánk. Például Anna Rosbach asszonynal le lehetne ülni, neki is vannak bizonyos aggályai, de azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy egyetértünk abban, hogy, miben, hogy mi, hova, mi az elérendő cél, tehát gyakorlatilag ugyanabban a csónakban nevezünk. Ne felejtsük el a japán béli katasztrófát, vagy a Sandy hurrikánról érkezett beszámolókat, képeket még a szuperhatalmak sem képesek sokszor egyedül reagálni a különböző katasztrófákra, ráadásul a megelőzés még problematikusabb, hiszen sokszor elhangzott, hogy fel kell készülni arra is, amit el se tudunk képzelni, hogy megtörténhet. A jelenlegi helyzet azt gondolom, hogy nem kielégítő, ez kiindulási pontnak jó, ehhez képest kéne valamiféle haladást elérni. Egyébként pedig a tanácsban is volt némi előrelépés. A bizottság képviselője említette, hogy a parlament egy olyan ház, amelyben mindenkinek van helye, így aztán a parlament hivatott képviselni az, az európai polgárok véleményét, túl azon, hogy a kor, túl azon, hogy milyen intézményes kötelezettség vannak a parlamentnek, tehát máshol látja a parlament a dolgokat, mint a kormányok. Köszönöm a kollégáknak még egyszer, és köszönöm köszönet az asszisztenseknek, kollégáknak. És még egy dolog, nyáron voltak kísérleti projektek, amik nagyon jól működtek, például a nyári tüzekkel vagy erdőtüzekkel kapcsolatos reakciós, reakcióidőre vonatkozó projektek, ezek nagyon jól működtek. Védeni kell területeinket. Valószínűleg, hogy ezen reakciós vagy válaszadási kapacitásban már most is vannak fehér foltok. Jó lenne, hogyha gyorsan tudnánk reagálni, ez lenne a cél, és azt hiszem, hogy az európai polgárok is ezt várják tőlünk. Köszönöm. Gardini. asszony, köszönöm szépen. November 27-28-án a szakbizottságban szavazunk erről a jelentésről. Ez egy 50-es cikk alapján elkészített jelentés, ahol a devével együttműködésben készítjük a jelentést. Következő napirendi pont 36 EKI irányelv, a szakmai képesítések elismeréséről szól ez. Öm, ennek a rendeletnek a módosítása úgy tűnik, hogy nem jelent ez problémát, azonban igenis vannak komoly kérdések, éppen ezért megadom a vélemény szerzőjének, Anya Weisgerbernek a szót. Tessék, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek azt a kitűnő munkát, amelyet végeztünk, mégpedig sok részkérdésben. Összesen 83 módosítót nyújtottak be, ezek közül a legtöbbet támogatni tudom, hiszen ezek valóban a bizottság javaslatát segítenek javítani, tökéletesíteni. Sok pontban messze menő egyetértésre jutottunk, és így tíz konszolidált módosító indítványokat lehetett kidolgozni. Ez és ennek biztos örülnek majd a kollégák, csökkenti majd a szavazásra fordítandó időt. Hiszen sok módosítót ötvöznek a konszolidált módosító indítványok. Majd, hogy nem csak kompromisszumot nyújtottunk be, de végezetül a GUE miután a legtöbb kompromisszumot támogatta, ezért vissza, visszalépett, ezért konszolidált kompromisszumos javaslatokról van szó. Röviden szólni szeretnék ezekről. Először is azonban meg szeretném köszönni a titkárság munkáját is. Romána asszonyt név szerint valamint Albert asszonyt munkatársamat is név szerint kiemelném, hiszen ők fontos előmunkát végeztek. Először a nyelvi nyelvtudásról. És ez az 1, 9 és 10-es konszolidált módosítókra vonatkozik. Sok olyan módosító van, amelyeket nem is akarok megemlíteni. Nagyon fontos volt az egészségügyi szakbizottság tagjai számára is, tehát a mi szakbizottságunk számára is, hogy a belső piaci szakbizottság szám, tagjai számára a nyelvi feltételekről egyértelmű feltételeket szabjunk meg, hiszen a múltban voltak olyan esetek, amelyek akár a betegek veszélyeztetéséhez vezettek azért, mert a nővér vagy az orvos nem rendelkezett megfelelő szaktudással. Ezért a C1-es nyelvtudási szintben állapodtunk meg. Ez egy nagyon magas nyelvtudás, de úgy gondoljuk, hogy az egészségügyi munka specificált sajátosságát, hogy a tolmács kimondja, sajátosságát is figyelembe kell venni. Végezetül pedig a bizottság javaslatát is figyelembe vettük, mi szerint, hogy azon országok számára, mint Belgium vagy Luxemburg, ahol több hivatalos nyelv a megoldást keresünk, a kompromisszumban az szerepel, hogy a mindenkori nyelvi területen használt nyelvet kell, erről kell nyelvvizsgát tenni. Flandriában ez tehát a flám, vagy a holland lesz, Valdóniában pedig a francia. Repó kollega javaslata volt ez. Az 1, 9 és 10-es konszolidált módosító indítványokat majdnem minden frakció támogatja, a 9-es és a 10-es csak az ALDE nem támogatja, illetve a kommunisták, a baloldal. Aztán a szakmai igazolványról a 2-es, 3-as és a 4-es módosító indítvány szól. Minden frakció támogatja ezt, még a kommunisták is. Itt a szakmai képesítés elismeréséről van szó. Itt a kérvényező tagállamnak kell ezt végrehajtania megkeresésre. És a tagállamok ezután a saját belső rendjük, szervezeti rendjük alapján döntenek arról, hogy a reprezentatív szakért, szakmai hatóságok, vagy pedig a közigazgatási hatóságok ismerik el, el ezt a nyilatkozatot. Azután a tagállamok hatóságai egy év elteltével vizsgálhatják, hogy a tények továbbra is megállják a helyüket, illetve a helytállóak-e. Itt a bizottság egy két éves status quo vizsgálati ciklusra tett javaslatot, de az SND és az ECR egy év ragaszkodott az egy évhez, és ehhez be én is meg egyetértettem. Aztán az ötös és hatos kompromisszum az engedélyezésekről szól. A két a legtöbb frakció támogatja ezeket. Az egészségügyi szakmák területén nagyon kockázatos, hogyha az képzettséget a befogadó tagállam nem határozhatja meg. Ilyen módon tehát egy úgynevezett eh, engedélyezési fikció alapján dolgozhatnak. Ezért egy határidő felfüggesztésre teszünk javaslatot, melynek célja az, hogy a befogadó tagállam ellenőrizhesse a képzettséget, és a származási országból, tagállamból akár további információkat kérhessen be. Eddig felfüggesztődik a határidő, figyelembe véve esetleg azt a lehetőséget is, hogy a tagállam mondjuk valamilyen tévedésből vagy bonyolult ügymenetokán egy kérvényt elutasít. Minden esetre létezik az átmeneti engedély lehetősége, amelynek segítségével segítjük a mobilitást, egész addig, míg a végleges engedélyt be nem lehet szerezni. Azután a betegek hozzáférésének kérdésében a következőkben egyeztünk meg. A tagállamok egészségügyi munkatársai, a tagállamok az egészségügyi munkatársak számára egyedi alapon lehet biztosíthatják a páciensekhez való hozzáférést. Ez egy kompromisszumos megoldás, az én javaslatom sokkal messzebb mutatott. Én azt kértem, hogy a pácienseknél való találkozás lehetőségét semmilyen módon ne szabályozzuk ebben a szövegben. Grillo és Ferrer a kollégák ilyen irány, a tiltás irányába való ö, megoldásra tettek javaslatot, bár nem zárták ki teljesen ezt a lehetőséget. Végül egy kompromisszus, kompromisszumos megállapodásra jutottunk, és azt hiszem, hogy elmondhatom, én magam is tettem egy-két lépést a kompromisszum irányába. Még egy kérdés, amelyről beszélnem kell. Ez pedig a nővérek, illetve az ápolók kérdése. A nyolcos konszolidált módosítóról van szó, amelyet nem egy, hanem több frakciós támogat. Nagyon sok módosítót nyújtottak be e kérdésről, egyébként mindenfajta frakcióból, tehát nem rajzolódik ki a frakciók között egyfajta közös vélemény, és annyit mondhatok, hogy ez nem csak egy belső német vita, hanem az a javaslat, hogy 10-ről 12 évre növeljük az előfeltételeket, érinti Hollandiát, majdnem minden második holland nővér nem tudja, nem rendelkezik még 12 éves iskolai tapasztalattal, képzettséggel. Pedig Hollandiában az egészségügyi képzés magas szintű, és a holland nővérek is nagyon magas szinten végzik munkájukat. Málta számára is, de Magyarország számára és Szlovákia számára is problémát jelentene a 12 éves iskolai idő kötelező előírása. De Ausztriában és Luxemburgban, kiegészítőleg teszem hozzá, pedig a duális képzés működik. Egész egyszerűen Európában a beteg gondozó szakmához két út vezet. Az egyik, 12 éves iskola, alap, alap és középiskola, majd pedig utána egy főiskolai képzés. A másik pedig egy 10 éves általános iskolai képzés, majd pedig egy szakiskolai képzés, amely tartalmilag is a duális képzés sajátosságait mutatja fel. A duális képzés sajátossága abban rejlik, hogy az első képzési naptól mindig a gyakorlat és az elméleti képzés kéz a kézben jár. Az egyetemi képzésben az egyetemi és a másként néz ki, nem akarom ezt semmilyen módon leértékelni. Távol legyen. Egyszerűen csak kijelentem, hogy az egyetemi képzésben az elméletet és a gyakorlatot egymástól külön választják, és a gyakorlati képzést egy-két tagállamban lehet, hogy más-más módon oldják meg, de egy-két tagállamban a gyakorlati képzés, az elméleti képzés után jön. Minden esetre kijelenthetjük, mindkét út célba vezet, de azokban az országokban, Ausztriában, Luxemburgban, a duális képzésről elmondhatjuk, hogy az ifjúsági fiatalkori munkanélküliség nagyon alacsony. Ezt egyébként az Európai Szociális Alap ból támogatják a dualis képzést, és ezt eh, igyekszenek exportálni az érintettek. Az Európai Bizottság szerintem egy hibát követel. A képzés tartalmát módosítani, javítani akarja, de csak az iskolai képzésre koncentrál. A függelék, mely az órák tartalmáról szól, nem terjed ki a gyakorlati órákra, egész egyszerűen tehát az a probléma, hogy itt csak az iskolai képzésre koncentrálnak. De a jogalkotói folyamat keretén belül kellene a mellékletet is kialakítani, nem valamilyen szakértői szakbizottságban, de se a bizottság, se a szakma képviselői nem akarják ezt. Mármint, hogy a függeléket jogalkotói eljárásban alakítsuk ki. Másrészt, több mobilitást akarunk elérni, de sok országban ezek a szabályok és akadályokat vezetnek be, és ilyen módon a mobilitást korlátozzuk. Mi a konszolidált módosítókban kompromisszumot kerestünk, az én javaslataimat, elnök úr mindjárt be is fejezem, egyébként én az én javaslataimban jelentős változásokat eszközöltem. Kompromisszumom legalább tíz évet irányoz elő, tehát itt nincsen downgradingról szó, és kifejezzük ezzel azt is, hogy már egyes országokban a szint magasabb egy mondatban ki is fejtjük ezt, hogy vannak országok, ahol a képzés tovább tart, mint tíz év. Ruth Berend asszony módosítójából is kivettünk valamit, a, mégpedig azt, hogy a szakképzés e, belépési korszaka 16 év legyen. Biztosítjuk ezzel, hogy kis tinik nem válhatnak egyből nővérekké, hiszen 16 éves korban kezdik a képzést, és ez legalább három évig tart. Aztán a harmadik cikkben pedig arról is beszélünk, hogy az gyakorlati és az elméleti képzés hány órát tartalmazzon. Kedves kollégák, hadd csak meg most mindenkit, támogassák a 8-as konszolidált módosítót, mégpedig azért, mert ez biztosítja azt, hogy ne veszélyeztessük a sikeres képzési rendszereket, és biztosítsuk a további utánpótlást ezen a fontos területen. Nagyon örülnék neki, hogyha világos jelzést adnánk ezzel a szavazással. A legutóbbi szakbizottsági ülés vitája után nagyon is optimista voltam, hogy ezt a jelzést egyhangúan szavazatunkkal meg tudjuk er-, erősíteni. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkát, bár nem mindenben értettünk egyet, de hát majd a holnapi szavazásban látjuk, mi a valóság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Anja Weisgerben. Többen szóltak, jelentkeztek szóra, Dagmar Roth Bérent. Die Kollegin Paranova, dann die Kollegin Jana Kutakis ist nicht da. Ferreira. Anna Rosbach und Edith Estrella. Dann ergänzen Richard Seeler, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese und Dagmar Rotbeeren und Edith Estrella. Corinne Lepage. Damit schließe ich jetzt die Rednerliste. Akkor lezártam a hozzászólók listáját, és azt kérem mindenkitől, hogy röviden szóljanak hozzá, mert még a Veszlund jelentés is napirenden van, és ez sem jelentéktelen. Először Először is Piriló úrnak adom meg a szót, aki árnyék jelentéstevő. E- Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani jelentéstevő asszonynak az elvégzett munkáért, és azért, hogy sikerült az árnyék jelentéstevők véleményét egy platformra hoznia, sikerült kidolgozni a kompromisszumos javaslatokat és azt gondolom, hogy az összes politikai ö, e, frakció megegyezik ezekben. Meg nyitva maradt néhány kérdés, például az ápolók képzésével kapcsolatban. Több módosító is szól erről. Vannak olyan módosítók, amelyek azt kérik, hogy legyen hosszabb az általános iskolai képzés a speciális képzés elő. 12 év lenne ez tehát. szerintem, hogyha megmarad ez a 12 év, akkor az megfelel a orvosi kihívásoknak, a hosszabb, hosszabb terápiáknak is, illetve hát ugye miután fejlődik az orvos tudomány, erre szükség van. Nagyon fontos az is, hogy 77-ben volt az utolsó ilyen ápoló női képzési harmonizáció, azóta nem igazán történt semmit, négy olyan olyan ország van, amely azóta, négy olyan tagállam van, amely ezen 77-es harmonizáció óta nem változtatott. 12 év általános iskolai tanulmány után kezdődik meg, tehát a speciális ápolói képzés. Nos, a WHO és a WHO úgy véli, hogy 18 év minimális képzésre van ezelőtt szükség, illetve azt is megemlíti az okok között, hogy nagyon nagy felelősséggel jár az egészségügyi munka, érettség kell hozzá megfelelő képesítés, és pontosan fel kell tudni mérni a betegek szükségeit, szükségleteit. Kollégák, gondolkodjunk el ezen. Nem lenne jó, hogyha kétsebességes Európát hoznánk létre. Nos, meg kell próbálni harmonizálni az európai, az európai tagállamok szabályait. A cél az, hogy jobban tudjunk egymás mellett élni Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Párvanova képviselő következik. Uh, uh, Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani uh, Weisgerber asszonynak, aki megpróbált kompromisszumokat elérni a kulcsfontosságú témákkal kapcsolatban a képesítések elismerése terén. Nagyon fontos az, hogy az elsődleges a páciensek biztonsága, akkor, amikor a, az, az egészségügyi dolgozók képesítéséről beszélünk. Az ALDE az ALDE frakció támogatja az 1-től 7-ig és a 9-es módosítójavaslatot. Ezek egyértelműen szigorítják a képesítések elismerésével kapcsolatos feltételeket, és kizárják a részleges engedélyezést. A 8-est és a 10-est azonban nem támogatjuk ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a 8-as konszolidált módosító javaslat az egy eh, átmeneti eh, nyelvi ellenőrzést eh, szüntetne meg, és az Európai Bizottsági Javaslat a nyelvi ellenőrzést arányosát teszi az egészségügyi tevékenységhez képest, és ez, ezért elfogadható és fontos. A tízes konszolidált módosításnak a megfogalmazása ellentmondásos, mert az arányosságot említi, de nagyon magas minimális sztenderdeket határoz meg. A közös európai eh, nyelvi eh, referenciarendszer eh, keretén belül mindez aránytalan terheket róna az egyes személyekre azon szakmákban, ahol a nyelvtudás nem, nem nincs kapcsolatban a paciensek biztonságával kapcsolatban, tehát például egy elektromos képeket, képek technikus, elektromos képészeti technikusi szakmában nem biztos, hogy ez annyira fontos. Ami a 12, 12 éves iskolai képzést illeti, támogatjuk ezt ápolók esetében. Egy szintű kiegyensúlyozott vagy kiegyenlített keretet kell biztosítani. Egyrészt a beteg biztonság esetében miatt, másrészt pedig a méltányosság miatt. Németországban duális képzési rendszer van, ezt fel lehet, ezt fel lehet tartani nemzeti szinten, de a, a szakmai képesítések elismerése szempontjából, ami az általános iskolai képzést illeti, garantálni kell a jövőbeni ápolónők érettségét és felkészültségét. Arra is emlékeztetni kell, hogy a legtöbb ápolói szervezet a 12 év megtartását kéri. Az Európai Nővér Egyesületet említeném, illetve az Európai Nővérképző Egyesületét meg kell érteni azt, hogy nem csak Németország, hanem más országban is duális képzés létezik, és ezt próbálják beilleszteni ennek az irányelvnek a hatájába. Azonban a sokszor még érettségjük sincs ezeknek a nővéreknek, vagy ápolóknak, tehát középiskolai végzettségük nincsen gyakorlatilag, és nem tudnak bachelor vagy master képzésre jelentkezni. Ez mégiscsak azt veti fel bennem, hogy hát azért mégsem kellene egyik napról a másikra egy nap alatt képezni mm, nővéreket. Nem kell gyors talpalon nővéreket kép, képezni ugyanis ezzel aláássuk a többi nővérnek a képzését, akik érettségivel rendelkeznek, és felsőoktatásban is tovább tanulhatnak. Ezért a tíz évre csökkentés, ez aggasztó és ellentmondásos véleményünk szerint, főleg a közegészségügyre és a páciensek védelmére kell koncentrálni. Most ezzel az árnyék jelentéstevők köre lezárult. Anna Rosbach következik nem sokára. Már harmadszor beszélünk erről a javaslatról. Nagyon tudom, hogy ez, nagy, tudom, hogy ez nagyon fontos, de a Veszlum jelentés is napirenden van még. Úgyhogy kérem, hogy sajnos mm, értsék meg, hogy, hogy csökkentenem kell a hozzászólók idejét, másfél percet tudok adni mindenkinek azért, hogy még a Westlund jelentést meg tudjuk tárgyalni. Most megadom a szót Anna Rosbachnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Ének utákész nevében szeretnék hozzászólni. Köszönetet szeretném mondani a jelentéstevőnek, aki kiváló munkát készített, és kiváló kiinduló pontot jelent a tervezete, és ez nagyon fontos az IMCO számára. képviselő asszony elmondta már a további, az, a korábbi viták során is a, azt, hogy nagyon fontos a nyelvtudás. A Strasburgi jelentéstevői ülésen is elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja, a, az egészségügyiben dolgozók számára létrehozott kísérleti projekt sikeres lezárását. Egyes kollégák azt javasolták, hogy kötelező érvényű mm, kísérleti projekteket vasolítsanak meg, de és és ez a szakmai kártya bevezetésével függ össze. Nagyon fontos az, hogy Az orvosi egészségügyi területen a, a hanyagság életekbe kerülhet. Nagyon fontos, hogy a struktúrák megfelelőek legyenek a szakmai kártya bevezetésével kapcsolatban, és ezért támogatja a 33-as módosító javaslatot. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Richard Zébert, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr köszönöm Ányi Weisgerbernek a munkáját, és emlékeztetnék arra, hogy a polgárok azt várják tőlünk, hogy ezen képesítési rendszereknek az átjárhatóságát megvalósítsuk, és a képesítések elismerését csak így lehet mobilitást elérni. Hogyha most megállapítjuk, hogy egyes tagállamok sikeresek a képzési rendszerükkel, például a duális rendszerrel, más országokban ezek nem sikeresek, senkinek nem esik le a gyűrű az ujjáról, hogyha másoktól tanul. Ezzel egy időben a természetesen az elismerést is biztosítani kell azért, hogy valaki a tanult szakmájában dolgozhasson. A nyolcas módosító javaslatot sajnos nem támogatja mindenki, és ezért is szeretnék emlékeztetni arra, hogy a képzés általában a képzés nem csak az iskolában, hanem általában nagyon fontos. Az iskolai képzést ennyire e, előtérbe helyezni a gyakorlati képzéssel szemben, hát ezt nem tartom indokoltnak. Ha megnézzük a azoknak a tagállamoknak a helyzetét, ahol ez a tíz éves képzés és aztán a gyakorlati képzés következik, hát ez nagyon jó, nagyon jól működik. Úgyhogy kérem, legyenek józanak, és a szubszidiaritást sem felejt, se, se felejtsék el, hogy széleskörű támogatást nyújtassunk a nyolcas módosító javaslathoz. Köszönöm szépen, Karl-Heinz Florenz. Most jön. Eh, lemond a hozzászólási jogáról Péter Lézek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Ányi Weiskerbernek, nagyon elkötelezett munkát végzett. Én is a nyolcas konszolidált javaslatra koncentrálnék. Ez eh, számos dologra koncentrál például a minimum korhatára, ez korhatára, hát ez fontos, nagyon fontos az, hogy valaki egy bizonyos korhatárt betöltsön, mielőtt elkezdi a munkát, az egészségügyben, azonban meg vagyok győződve arról, hogy nem az Európai Parlament feladata a minimális iskolai képzés előírása. az Európai Bizottság vagy más is kijavíthat, hogyha rosszul látom a dolgot. E, azt arra kértük <clears throat> az Európai Bizottságtól, hogy hogy vizsgálják meg, hogy Miről van itt konkrétan szó? Változtatni kell -e a tagállamoknak a rendszerükön? És erre sajnos azt mondták, hogy igen. Azt mondták, tehát, hogy azok a tagállamok is, amelyek a sikeres duális rendszert alkalmaznak, azoknak is változtatniuk kell a rendszerükön, hogyha 12 évet vezetjük be. A képzés minősége magán a, minős, magán a képzéstől függ, nem pedig attól, hogy előtte mit csinált az ember e, előtte 10 e, évig járt iskolába, vagy 12 évig, vagy 10 plusz 2 évig. Az a lényeg, hogy, dolgo, hogy tanuljanak. Én nekem van, én nekem én érettségiztem, aztán tanultam, és aztán fiatal orvos ként megtanulhattam, hogy néha a nővérek gyakorlati képzése többet ér, mint az én elméleti képzésem. Köszönöm szépen, Dagmar Roth Bérent, másfél perc. Köszönöm szépen. Angolul beszélek, hogy közvetlenül értsenek a kollégák. Számomra a nyolcas konszolidált módosító javaslat elengedhetetlen az egész javaslat szempontjából. Te, rossz megközelítés eh, abból kiindulni, hogy, hogy a nővér bachelor vagy master képzést eh, végezhessen el. Ez nem erről van szó. Eh, e- egyes nővérek jó, persze tanulhatnak tovább, hogyha akarnak, de a legtöbb nővér teljesen normális nővéri munkát akar végezni, ezért lett nővér, e, veszélyes és rossz megközelítés ez. Az, hogy valaki mennyi évet töltött iskolában, hogy ez ettől jó nővér lesz, vagy nem lesz jó nővér, Hát nem tudom. Lézi úrnak teljesen igaza van. Amit megtanulnak a szakképzés során, az az elengedhetetlen, az a fontos. Az egyetlen dolog, ami fontos számomra, az az, hogy valakinek legyen valamilyen iskolai képzése, természetesen ez elengedhetetlen. Nos, 16 éves kor lenne a korhatár, ez lehetővé teszi a, a speciális, a német terminusban csak főiskolának nevezett képzést, 16 évesen ezt el lehet kezdeni. A, nagyon fontos, hogy lehetővé tegyük, hogy a nővérek mozoghassanak az Európai Unióban, máshol is gyakorolhassák a szakmájukat, ehhez el kell ismerni a különböző a különböző rendszereket, és a nyolcastól támogatom. Ezre le asszony következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez a legvitatottabb kérdés talán. Ez a szobaforgó 8-as módosító. Minden egyes tagállamnak megvannak az elképzelései ezzel kapcsolatban, és vannak olyan tagállamok, ahol a iskola kötelezettség hossza 12 év, függetlenül attól, hogy itt most egy ápolóról van szó, vagy, vagy autószerelőről. hogyha ennél a 12 évnél maradunk, akkor ez szerintem nem felel meg egy olyan felelősségteljes munkakörhöz, vagy munkakörnek, mint az ápoló vagy nővér. Tehát 12 év 12 év iskola kötelezettségről van szó, tehát 12 évnyi tanulmányt kell egy diáknak betölteni az iskolapadban. Természetesen rendkívül fontos a szakmai tapasztalat is, és nagyon fontos az is, hogy szakiskolába is járjon az ápoló vagy nővér, de ez nem csak rájuk vonatkozik, hanem bármilyen, bármilyen foglalkozásról elmondhatjuk ezt. Szerintem elképzelhető az is, hogy csökkentjük az általános iskolai, képe, iskolai időt, és növeljük aztán a szakképzést. Köszönöm. Köszönöm szépen, egész röviden. Hát én próbálom figyelemmel kísérni a vitát, mint egy outsider, de az Egyesült Királyságban Imáron elvárt, hogy a nővéreknek legyen egyetemi végzettsége, vagy főiskolai végzettsége. Tehát vannak főnővérek is, akik, akik csapatot vagy csoportot vezetnek. Tehát nálunk a nővérek olyanok, mint hogyha, mint hogyha ifjú orvosok lennének. Tehát ez egészen más megközelítés. Jó lenne, hogyha a nővéreknek lenne egy alapoktatásuk, és aztán lennének szak, lenne szakképesítésük, és, és de a, amikor fölveszik a munkát a kórházban, akkor nyilván ezzel előre haladhatnak. De mi az értelme annak, hogy valakinek legyen mondjuk egy geológiai végzettsége, hogyha egyszer nővér akar lenni? Köszönöm. Most pedig Anya Weisgerber a jelentéstevő, illetve szerzője kap szót. Köszönöm, elnök úr, még egyszer rövidre foghatom magamat, és a konszolidált módosítókra szeretnék visszatérni. Barbanova asszony azt mondta, hogy a legtöbb szakmai csoport és szakmai képviselet a 12 évre való emelés mellett kardoskodik. Nos, Németország tekintetében elmondhatom, hogy a Verdi szakszervezet, amely a legtöbb nővért képviseli, egyértelműen és nyomatékosan a 12 évre való emelés ellen érvel, hiszen a sok fiatal számára lehetetlenné teszi a szakmához való hozzáférést. Egy valamit világosra szeretnék tenni. A szabályozás, illetve a konszolidált eh, módosítókban lévő kompromisszum nem vezet oda, hogy a tíz, tíz évnél hosszabb képzésen rendelkező tagállamok módosítsák, módosítsák, módosítják a képzési rendszerüket. Nem tudom, hogy is fejezem ki magamat. Voltak éppen aránytalannak tartanám, hogy az Európai Unió azt várná, hogy egy működő képzési rendszert módosítsanak. Holott az ezen országokból jövő nővéreket nagyon nagyra tartják a többi tagállamban is. Ezért nem tudom elég nyomatékkal eh, elmondani, hogy a konszolidált módosítókat támogassák. Remélem, hogy itt is egyértelmű jelzést tudunk adni a külvilágnak és a tanácsnak, hogy mi a mi célunk és miért dolgozunk. Köszönöm. Köszönöm, Anya Weisgerber. Holnap szavazunk. Erről a jelentésről szorít az idő, hiszen még egy jelentésről, Westlund, az a Westlund jelentéséről is vitázni szeretnénk, de holnap Weisgerber asszony jelentéséről szavazunk is. Reméljük, hogy a kompromisszum és a célok szellemében. Köszönöm szépen! Már is a nyolcas napi rendi pontra térünk rá, és megadom Asa Westhandnak a szót. Köszönöm szépen. Ni vet så förväntar sig människor att någon har koll på att det är de... Köszönöm szépen. Voltak éppen a élelmiszer termékek csomagolásáról, de nem csak az élelmiszerek, hanem a kozmetikumok és a ruházatok csomagolásáról, illetve anyagok, anyagairól van szó. Nagyon fontos, hogy az embereket ne veszélyeztessük a káros anyagok használatával, a károsító tényezőkkel, ezért Nekünk fontos, hogy a szabályozó munkát elvégezzük. Franciaországban és Dániában jelentős előrelépéseket tettek el. Ők olyan belső szabályokat vezettek be, amelyek az EU általi szabályozási hiányokat fedik le. Az én jelentésemben arról beszélek, hogy ezeket a ö, endokrin rendszert károsító tényezőkkel szemben egyértelműen szigorító szabályokat kell hozni. Biztosítani kell azt, hogy felismerjük az endokrin rendszert károsító anyagokat, kimondjuk, hogy ezek károsak, és ilyen módon betiltsuk. A hormonális zavarok az emberek körében jelentősen nőttek az elmúlt években. Különösen a szaporodás tekintetében. Például a spermiumok minősége csökkent, és az intrauterális zavarok nőttek, a diabétesz, a cukorbetegség, illetve a rák is terjedőben van. Nagy-Britanniában például az elmúlt években megduplázódott, megkettőződött a, a a merrákos paciensek és betegségek száma. Mindent meg kell tehát annak érdekében tenni, hogy az endokrin rendszert károsító tényezőket kizárjuk, és a hormon rendszert egészséges működésére állíthassuk vissza. Persze az ok-okozati tényezőket fel kell tárni, nagyon nehéz egyértelműen az okokozatiságot feltárni. Ez azzal magyarázható, hogy az kitettség és a hatás között a időszak nagyon hosszú lehet. Vannak olyan időszakok, amelyekben más-más hatással van a kitettség, például egy embrióra vagy egy felnőttre másként hat, és más-más összetételben hatnak ezek az anyagok, a hormonrendszert zavaró anyagok ugyanakkor pedig nagyon alacsony dózisban is hatással rendelkezhetnek. Tehát nagyon komplex a helyzet. A gyermekek, a fiatalok és a termőképes korban lévő nők vannak a legnagyobb veszélyben. És minthogy a nők és a gyermekek teszik ki a lakosság nagy részét, ezért az egész lakosságot meg kell védenünk nem lehet egyedi szabályokat öm, előirányozni, mondjuk az építőanyagok számára mondván, hogy a házakban csak nők laknak-e, vagy férfiak laknak-e. Nem, mindenkire kiterjedő szabályozásra van szükség. A szabályoknak mindenkire kitel, ki kell terjedniük, minden lakossági csoportot megfelelő módon védeni kell. Az EU vegyszer politikája az óvatosság elvére és az elővigyázatosság elvére kell, hogy épüljön. Ha nem is rendelkezünk elegendő bizonyítékkal fontos az óvatosság, és megfelelő kritériumokkal kell rendelkeznünk. Információkat, teszt feltételeket kell kidolgozni azon vegyi anyagok tekintetében, amelyek az endokrin rendszert károsítják, és ezeket a vegyszereket az EU-nak különösen veszélyes vegyszernek kell belistáznia, és veszélytelenebb alternatívákat kell keresnie. Keresnünk minnyájunknak. A gyártóknak és az importőröknek is biztosítaniuk kell, hogy ezek az anyagok, tényezők ne legyenek veszélyesek. Nagyon fontos, hogy a gyermekeket és a fiatalokat különösen megvédjük az endokrénrendszert károsító tényezőktől. Utalok például az élelmiszerek csomagolására, hiszen ezekből az endokrénrendszert veszélyeztető anyagok átkerülnek az élelmiszerre, vagy a textíliákról is, amelyekből um, az anyagok uh, behatolnak a bőrön keresztül a vérkeringésbe, és persze nagyon veszélyesek az épít, építőanyagokban lévő anyagok, amelyek hosszú távú kihatással lehetnek. Van itt még egy gyakorlati szempont is, amelyről beszélni szeretnék. Az angol fordítás negyedik bekezdése a hazard assessment megfogalmazást is, nem a risk assessment megfogalmazást kell, hogy tartalmazza. Ennyit akartam elmondani, elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen a munkatársaimnak a munkát, és Románó asszonynak a titkárságról a munkát, és persze a bírónak is köszönöm a munkát, és köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját, és kíváncsián várom, hogy milyen javaslatokkal élnek a kollégák. Köszönöm szépen, Asza, és már is Krista Klásznak adom meg a szót. Asza Westlund, köszönöm szépen. Ósza Westlund, köszönöm szépen. Hasonlatos a vita most, mint a víz vita nem tudjuk megragadni, ugye víz kifolyik a kezünk közül, így a vita fonala is eh, kifolyik a kezünk közül, így van ez az új anyagokkal is. Az ember elkezd félni a környezetétől, és sok kérdés felhorgat bennem. Nálunk régen az volt a szabály, amit a paraszt nem ismer, nem eszi meg. Persze, hogyha az ember mindig a régi bevált dolgoknál marad, akkor biztonságban van, de hogyha így éltünk volna, ennél maradtunk volna, akkor nem jutott volna az ember, az emberi civilizációja messzére. De mégis fel kell tennünk a kérdést, hogy az innováció, az újítás mennyi kockázattal kell, hogy járjon. Mindenképpen óvatos rendszerrel kell bánnunk, az endokrin rendszerre, rendszert károsító tényezőket a nyilvánosság nagyon agasztónak tartja, például, hogy a növényvédőszerekben, a vízben, az élelmiszerekben, vagy a természetesben, természetben található ö, növényekben, mondjuk a szójában található hormonok elbizonytalanítanak bennünket. Asa Westlund beszélt arról, hogy nő a rákos megbetegedések száma, csökken a spermiumok megtermékenyítő képessége. Az endokrin rendszert veszélyeztető tényezőkre már hosszabb ideje koncentrálunk, a bizottság 2012 végére egy értékelő koncepciót szeretne kialakítani, különösen a cut-off kritériumokat akarja kidolgozni a bizottság, a biocid és a peszticid jelentésekben, illetve um, szabályozások módosításában. Ezzel komoly megbizatást adtunk a tudománynak. Persze a üléstermekben kardoskodhatunk amellett, hogy minden veszélyt ki kell zárni, de ugyanakkor a tudomány egyre pontosabban dolgozik, és a tudományos szakirodalomban gyakran emlegetett balatoni kockacukrot egyre inkább valóban meg tudja találni. Ám az ötös módosító a károsító anyagok, hatások nem bizonyító erejéről beszél. Hát ez lehetetlen, hiszen hogyha egy károsított és egy nem károsított organizmus közötti különbséget ki akarjuk mutatni, akkor látni kell, hogy a természet sokszínű. Egyetlen ember, egyetlen növény sem hasonlít a másikra. Honnan eredeztessük tehát a normalitás normáját? Hogyan határozzuk meg tehát a normalitás és az anormalitás normáját? Egy tudományosan, de politikailag is elfogadott értékelő koncepcióra van szükségünk, mely alkalmazható. Úgy gondolom, hogy a WHO egy nemzetközileg egyeztetett definíciót dolgozott ki, amely mind a károsító hatás, mind a nem mind a hatás kérdését egy organizmusban, nem csak egy kémcsőben vizsgálja meg. minden tényező kihat a hormonrendszer, és nem minden hormonrendszert befolyásoló tényező kritikus jellegű. Éppen ezért célra vezető, hogy különböző kategóriákat vezessünk be az egyéni értékelés szempontjából. A hormonálisan hatékony anyagok webból eredő veszélyeket komolyan kell venni, de nem szabad hamari, túl korai következtetéseket levonni, hiszen gyakran az egyik labor következtetésekkel áll, ám egy másik tudományos csapat vagy egy labor cáfolja ezeket. Vészjelentéseket huhog a média, majd csendben cáfolja egy másik kutatóhely ezeket a jelentéseket. Tehát még egyszer a WHO mellett, WHO által kidolgozott értékelési rendszer, rendszer mellett vagyok. Köszönöm, Lepázs asszony. És Lepázs asszony, még egy pillanat. Most a jelent, árnyék jelentéstevők kapnak szót, aztán Anna Rosbach, jelentezett Saldemóza asszony, Slüter és Jó Leinen kollégák, is. utána pedig leizárjuk a felszólalók listáját. Dann haben wir alle Redner. Okay. Corinne Lepage. Merci, merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Westlund asszonynak. Kiváló munkát végzett nagyon jó irányba halad, azonban még lehet rajta javítani egy pár téren. Először is nagyon örülök, hogy a e, megelőzés e, elvét említik. Azt gondolom, hogy meg kell próbálni e, visszat- meg, megvizsgálni ezt a szempontot, ugyanis néha karikatúrába illő elképzelések cirkulálnak itt erről. Egyszerűen a megelőzésről van itt szó, az elővigyázatosság terén belül. Itt fel kell tennünk bizonyos kérdéseket, a megelőzés, illetve az elővigyázatosság elve tehát nagyon fontos, és ez a tanul, tudományos tanulmányok elkészítése során fontos szerepet játszik. Aztán emellett említenem kell még az modern kutatási módszereket, ezeknek az alkalmazását, ez nagyon fontos. Itt hangsúlyoznám azt is, hogy Franciaországban az egészségügyi hatóság felismerte azt, hogy nagyon fontos bizonyos témákban, például bisphenol gyógyszer esetében beavatkozni, és, és figyelembe vette minden tanulmányt, amely lehet, amely elérhető volt, és ezeknek a javaslatai nem mindig felel meg az gyógyszertáraknak a gyakorlatának. Mm, főleg ami az endokrin romboló anyagokat illeti, ezt ne felejtsük el harmadszor, támogatom teljes mértékben a jelentéstevő megközelítést a küszöbértékkel nem rendelkező anyagokkal kapcsolatban, hogy ezek esetében is állapítsanak meg bizonyos határértéket, amelynél a hatás már, be, már kimutatható. Gyakran beszélünk erről a kérdésről itt a parlamentben. A, emellett a parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy szisztematikus felülvizsgálat alá vesse ezt a jogszabályt, főleg ami a kockázati csoportba tartozó emberekre való hatását illeti. Ezt teljes mértékben támogatom. Köszönöm, Michel Vazi következik. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a jelentést az endokrin romboló anyagokról. E, én nekem lett volna egy kérdésem az Európai Bizottság felé, e, világosítsanak fel. Egy éve a, e, az ENVI főigazgatóság égisze alatt felmerült az endokrin romboló anyagokra vonatkozó összes jogszabály felülvizsgálata, és úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság eh, egy újabb jelentést eh, készített. Azt kérdezem, hogy miért duplikálják a munkát, egyrészt eh, már az ENVI a, a szankó, az, a környezetvédelmi, a közegészségügyi, stb. főigazgatóságokat egyesítő üléseken már megvizsgálták ezeket a témákat, és aztán most az Európai Bizottság azt kér, hogy még egyszer végezzék el ezt az egész munkát, ami a költségvetési megszorításokat illeti, hát végig kellene gondolni, hogy szükség van erre a duplikált munkára. A másik dolog pedig, ami az érdekkonfliktusokat illeti, tisztázni kell az iparra való kapcsolat kérdését. Ennek a jelentésnek a tétje a következő, az endokrén romboló anyagok jó definíciója. Ez az egésznek a tétje, ez a lényege. Ezt mondanám Klász asszonynak is. Nagyon fontos, hogy a hogy a szakértők és a fő, környezetvédelmi főigazgatóság jó megfogalmazást, meg definíciót fogadjon el, mert az endokrin romboló anyagoknak nem ugyanaz a hatása, mint a többinek. Tudjuk azt, hogy egy nagyon kis, alacsony adag is már a metabolizmus szervezetre nagy hatást gyakorolhat. Persze nagyon elővigyázatosak vagyunk, de a megelőzést is figyeljük meg, ne felejtsük el, 500 tanulmány készült már ezeknek az endokrin romboló anyagoknak az összefüggésével a meddőséggel, a túlsúlyjal és egyéb rendellenességekkel. Ráadásul itt van még a koktélhatás, a más anyagokkal együttes hatás, kölcsönhatás ezzel kapcsolatban úgy kell eljárni, hogy azok az anyagok, amelyeket az anyagokat, amelyeket az ipar előállít, meg kell vizsgálni, hogy ezek endokrin rombolók, vagy nem. Nagyon sürgős ez. Nagyon sürgős ez a gyermekek egészségét és a terhes nők egészségét tekintve. Úgyhogy nullától három évig a bisztriót például megtiltották Franciaországban, de ugyanígy fontos a terhesnők védelmében ezeknek a használatának a használatáról való lemondás. Egy egy bizonyos megközelítést már az Európai Unió elkezdett, és nagyon fontos, hogy a tagállamok is ismerjék el, a tagállami hatóságok, illetékes hatóságok ismerjék el az endokrin romboló anyagok hatását, a mi feladatunk az, hogy drákói szigorral határozzuk meg ezt a definíciót, és kötelezzük arra az ipart, hogy az, az általuk előállított anyagok esetében tüntessék fel, hogy ezek endokrin anyagot tartalmaznak, vagy nem, és ha igen, azt be kell tiltani. Köszönöm. A következő hozzászóló lemondott a hozzászólásról, Rosbach asszony következik képet. tak, formand. Jeg skal undskylde, at vores skyggeordfører... Köszönöm szépen, elnök úr. Prøve så godt jeg kan redegøre for vores gruppesyn på rapporten. Megköszönöm ezt a mai vitát. Szeretném elmondani azt, hogy az árnyék jelentéstévőknek mi a véleményem. Úgy véli, hogy ez a jelentés, ez a vélemény nem megfelelően kiegyensúlyozott, illetve nem felel meg a bevált tudományos gyakorlatnak. Úgy véli, hogy nagyon fontos, hogy megállapítsuk, hogy pontosan, vagy definiáljuk, hogy pontosan mi is az endokrin rendszer zavaró anyag. A WHO-nak van egy definíciója, ez szerint olyan anyagok ezek, amelyek károsak. A jelentés szól arról is, hogy erre vonatkozóan nincs részletes információ, de a információ hiányával kapcsolatban mégis egyfajta konklúziót von le a jelentés. Mi úgy véljük, hogy semmit sem lehet károsnak nevezni, amíg nincs az ellenkezőjére tudományos bizonyíték. Tehát mindenképpen tudományos bizonyítékok kellenek, és a frakció úgy véli, hogy kockázat alapú megközelítésre van szükség, amely természetesen bizonyítékokon alapul. Úgy véljük, hogy megváltozik ez a jelentés a továbbiakban a módosításokon keresztül. Köszönöm. Köszönöm, Anna Rozbach, Saldemuz asszony, kettő percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek ezt a kitűnő jelentést. A jelentés világos, és a megfelelő kívánt irányba mutat. Cselekednünk kell mégpedig most, azonnal. Igényeket, elvárásokat fogalmazunk meg az Európai Bizottság irányában. Anna Rosbachnak, illetve amit Anna Rosbach mond, ez mégiscsak furcsa, hiszen semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy a hormonális rendszert zavaró anyagok károkat okoznak, csak nagyon nehéz megtalálni, hogy milyen határértékekkel szabjunk meg, de hát arról nem lehet vita, hogy ezek károsak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a jelentést előbbre vigyük, ezért jó Westlund jelentés. Mi több, azt gondolom, hogy megerősíthetnénk ezt a jelentést tervezetet azáltal, hogy bizonyos határidőket írunk elő a bizottságnak azért, hogy a bizottság kellő gyorsasággal reagáljon. Felmerül az a kérdés is, hogy nincs szükség egy európai tudásközpontra az endokrin rendszert zavaró tényezőkről. Dániában hasonlóan működik egy, működik egy ilyen rendszer. Ennek példájára az európai szintéren is egy ilyen tudásközpontot lehetne összeállítani. Kitűnő az a jelentés, és remélem, hogy nem vizezik fel a jövőben. Köszönöm szépen, Carlos Schlüter, kettő percben. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Ószának a kiváló jelentésért. Azt szeretném mondani, hogy nagyon óvatosan kéne eljárni ezzel kapcsolatban. A tanácsban erről jelenleg volt, folyik vita. Bizonyos anyagok nagyon is károsak lehetnek. Nagyon fontos, hogy megállapítsuk a pontos kritériumokat, a pontos koncentrációt, vagy adagolást. Tehát mindenre figyelemmel kell lennünk nyilván, hogy ne, nyilván nem létezik egy egyetlen helyes definíció, tehát nem csak egyetlen féleképpen lehet meghatározni az endokrin rendszert károsító anyagokat, de jó lenne, hogyha legalább összhang lenne a különböző jogszabályok között. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem csak kezdeményezés, tehát önálló kezdeményezést kell, nem szabad ezen a szinten megállnunk, hanem igazi hatást kell elérnünk. Nos, sokkot szok, van itt egy jelentésem, amely a, amely a különböző termékekről szól, salátáról, paradicsomról, tökfélékről, és, felmerül, és azt vizsgálja, hogy pontosan milyen mértékben tartalmaznak ezek a termékek endokrin disruptírokat. Nyilván az öko termékek mindig sokkal jobb minőségek ilyen szempontból, de erre nincs mindig lehetőség. Így aztán a fogyasztókat a fogyasztókat nagyon nagyban érinti ez a probléma, csak úgy, mint a bisphenol esetében. Jó Leinen. Én is egyetértek azzal, hogy kitűnő az jelentés. Volt egy meghallgatás, ahol egyébként csendben mondom, hogy én voltam az egyetlen képviselő, aki részt vett. Részt vett. Nagyon érdekes volt ez a meghallgatás. Voltak szakértők, akik azt mondták, ne aggódjunk, mindent ellenőrzésük alatt tartanak. Mások azonban mertek nyitott kérdéseket, kétkedő kérdéseket feltenni, mi több azt mondták, mind a kutatás területén, mind a szabályozás területén eljött a cselekvés ideje. Úgy gondolom, hogy a jelentés felmutatja, hogy mit szeretnénk, hogy a bizottság mit tegyen, mégpedig ne tegye mást, mint hogy egy definíciót dolgozzon ki Persze a harmadik cikk a klasszifikációról, az osztályozás iránti igényt is megfogalmazza, épp úgy, mint más kórok, károsító anyagok területén így járunk el, mint több a négyes bekezdés, egy kockázat elemzést is követel. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy az óvatosság, a megelőzés elvére szüksége van, tehát a kockázat elemzés átfogó kell, hogy legyen nem csak arra a területre kell, hogy kiterjedjen, ahol a károk már felléptek, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Folytatom a 13-as szik. A REACH rendeletről beszél. Valóban a korlátozás, a tilalom és a szubstitúció helyettesítés elvét a REACH folyamatból kellene átvenni az endokrint károsító rendszerre. Mindösszesen azt mondhatom, ez egy jó jelentés tervezett, az együttműködés alapját megteremti, és azt hiszem, hogy a bizottság térfedén a labda mondja meg, milyen menetrendben gondolja leszabályozni ezt a kérdést. Köszönöm szépen, most pedig megadom a bizottságban a Head of Unitnak, az osztályvezetőnek a szót, aki képviseli a bizottságot. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, hogy lehetőségem nyílik, hogy a bizottságban végzett munkáról szóljak, az endokrin disruptorokról, illetve az EFSA tevékenységéről is szóljak. Jelenleg a jelenlegi stratégiáinkat tekintjük át. Céljaink szerint az áttekintést idén még befejezzük. Legkésőbb a jövő elején befejezzük, az előző stratégia eredményeit fogjuk áttekinteni. Ezután pedig az áttekintés eredményén, eredményeképpen a következő első fél évben, mi több március, április havában az új stratégiát is előkészítjük, amely az előző stratégia tapasztalataira épül. A, Ugyanezen határidőn belül a kritériumok és a definíciókkal is előállunk, tehát a jövő év első fél évében, mi több március-áprilisban a definíciókat is és a kritériumokat is vitára bocsátjuk. Ebben a kontextusban látható, hogy az elmúlt két évben nagy munkát végeztünk, mind a tudósokat bekapcsolva, mind a szereplőket bekapcsolva. Az endokrin diszruptorok ról szóló munkát támogattuk a közmeghallgatással, de tartottunk egy konferenciát is az idei év felén, felében körülbelül. És ez a konferencia abba az irányba mutatott, mint ahol melybe a képviselő asszony jelentés tervezetének bevezetője is mutat. Évek óta végeztünk kutatá, tudományos vizsgálatokat, begyűjtöttük a vizsgálatok eredményeit, és úgy gondoltuk, hogy eljött az ideje annak, hogy az alapkutatás eredményeit most egy szabályozói kontextusban felhasználjuk. Ami pedig az EFSA, az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség tevékenységét illeti, mondom, hogy nem párhuzamos munkát végzünk. Sem nem szándékunk ez, sem nem gondoljuk azt, hogy az EFSA és az általunk végzett munka párhuzamoságokat mutatna fel. Nem. A bizottság az endokrin diszruptorok tekintetében az egészségügyi és a környezetvédelmi főbiztosság szorosan együttműködik. Amikor a bizottság viszont az EFSA-t megkérte, megbízta, hogy az élelmiszerekben, tehát az EFSA mandátumába tartozó ter- termékekben, anyagokban vizsgálja meg az endop- endokrin diszruptorokat, ezzel voltak éppen egy kiegészítő munkát végeznek a Digi Sankóval és a Környezetvédelmi Főigazgatósággal, hiszen a mi jogszabályi előkészítésünk során bevonjuk az, e-, e- az EFSA-t, Márpedig a jövő év első felévben a peszticid rendelet hatája alatt szeretnénk az endokrin diszruptorokról egy tervezettel előállni. És itt kötelességünk volt, és persze örömünkre is szolgált, hogy az EFSA-val konzultáljunk, de még egyszer mondom, ez a normális szabályozási folyamat keretében történt, nem párhuzamosan végeztük a munkákat az endokrin diszruptorok területén. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Én köszönöm Hansen úr tájékoztatását, és most megadom Alsza Westlundnak a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Most már nem tudok mindenre reagálni, mert már nincs annyi időnk, de ilyen vitákra még sor kerül még, és véleményem szerint ezek mindenképpen szükségesek, és szükséges a javaslatot követni, az eredeti javaslatot követni. Két dolgot szeretnék még elmondani. Két mm, kis francia bekezdés van a szövegben, amelyek az endokrin romboló anyagokra utalnak, illetve a tudományos eredményekre, illetve számos kritérium és szerepel ebben. Mindenképpen egy bizonyos irányt fel kell mutatnunk, és azt is tudjuk, hogy a tudományos világban is érdeklődést kelt fel ez a téma. Elengedhetetlen, hogy reagáljunk erre a problémára. Ez mind nem új, sem a parlament, sem az Európai Unió számára. Évtizedek óta folyik ez a vita, eddig még nem csináltunk semmit, nem tettünk semmit, úgyhogy itt az ideje. Például megtalálhatók ilyen anyagok a cumis üvegekben is. A felelősségünk tehát, hogy reagáljunk ezekre a problémákra. A társadalom fejlődik, és nagyon fontos a veszélyes termékeket helyettesíteni kevésbé veszélyesekkel, és bizonyos veszélyes anyagokat helyettesíteni kevésbé veszélyesekkel és meg kell tiltani a környezetet károsító anyagokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm szépen, ezzel lezártuk a vitát, és a módosítások benyújtásának a határideje november 16, December 18-án szavazunk az Envi-ben, és a plenáris szavazása valószínűleg áprilisban lesz jövőre. Köszönöm szépen, és holnap találkozunk, 10 órakor találkozunk, és szavazni fogunk, és először a Schnellhardt jelentésre szavazunk, ez módosult a napirendben. Köszönöm. Köszönöm.